May I ask you? Kérem a tisztelt hallgatóságot, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük az ülést. A napirend elfogadásával kezdjük. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintem. És akkor a kettes, sőt, a hármas napirendi pontra térünk, Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnökével folytatandó eszmecseréről van itt szó. Üdvözlöm, elnök urat! Ez a második uh, ilyen uh, dialógus köztünk. Az én, vagy a mi jogalkotási időszakunkban az első, de Draghi úr életében az utolsó, hiszen ő október 23-án leköszön. Állítólag az eurozóna növekedése tovább fog lassulni, legalábbis a januári monetáris párbeszéd tanulsága ez volt. 0,4 százalékról 0,2 százalékra változott ez az arány, és miközben az eurozóna alapvetően reziliens, sok geopolitikai és közgazdasági kihívás fenyegeti. Nagy ö, nyomás nehezedik főleg a gyártóiparra, és ezért a, az ár tekintetében, az infláció tekintetében is középtávon eléggé rosszak a kilátások. A központi bank irányító tanácsa Éppen ezért ezeknek a tükrében több intézkedésről döntött, amelyek egymást kiegészítve költségvetési ösztönzést kívánnak adni, és majd ezt Drági úr kifejti, hogy ez miben áll. Az ECON koordinátorai két más témát is választottak a mai ülés eszmesere témájaként, hiszen folyamatosan szembesülünk az infláció dinamikájával, és erre szeretnénk választ kapni, hogy milyen stratégiát érdemes követni. A második pedig eh, az elnök úr eh, legi eh, időszaka alatt hozott, és még eztán hozandó felügyeleti intézkedésekre kérdezik rá, kérdez rá. Az ezzel kapcsolatos anyagok a parlament honlapján oldalán elolvashatók, de hát élőben sokkal érdekesebb lesz. Már csak azért ismét, ahogy említettem, hogy ez az utolsó ilyen párbeszéd vele. Ez már a harmadik Ekon bizottság, amely ellen együttműködött a 7.-8. parlamenti időszakban ön folyamatosan partnerünk volt. Köszönöm ezt a konstruktív hozzáállást, az ő részéről az utóbbi nyolc év során több mint 30-szor szólalt meg itt a parlamentben, és több mint 600 kérdésre válaszolt. A kollégáim elvégezték itt a statisztikát. A központi bank nyilván független európai intézmény, amelynek azonban nagyon sok konkrét hatása van a polgárok életére, és a monetáris párbeszéd folytatása különleges lehetőséget ad arra, hogy az központi bank működésének legitimitását, átláthatóságát javítsa. Önnek én sok sikert kívánok a további szakmai karrierjéhez, és hogy ne húzzam az időt, akkor hadd nyújtsam át önnek az Ekon titkársága nevében valamennyi frakció közös ajándékát önnek a hosszú éveken át tartó együttműködés zálogaként.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 Mielőtt megadom a szót drági elnök úrnak, hallottam, hogy több képviselő kérésére jó lenne, hogyha egy közös fotót készíthetnénk elnök úrral. Nem tudom, hogy erre most kerítsünk alkalmat. Jó, most. Sí, la facciamo con la... Okay. So, back to our... Akkor kezdjük a munkát, drági elnök úr, önél szó. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót, és mindenért köszönet. Mielőtt a bevezetőmet megtartanám, ezt szerettem volna elmondani. Tisztelt képviselők, a Gazdaság és Monetáris Szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim! Először is gratulálni szeretnék mindannyiuknak a megválasztásukhoz, az új elnökasszonyhoz, akit a közelmúltban neveztek ki ennek a szakbizottságnak az elnökévé. Nagy öröm számomra, hogy itt az új ö, ciklusban megjelenhetek önök előtt, és mielőtt még LKB elnökként leköszönnék. Ahogy önök is elmondták, az LKB függetlenségének legitimitása megfogalmazódott már az alapszerződésekben is, és ez az elszámoltathatóság. Nagyon fontos ez a parlament számára, hiszen a parlament számoltatja el az LKB-t. Ez a szakbizottság tehát alapvetően fontos szerepet vállal fel. Én elnökként rendkívül előnyösnek találtam ezt amikor az Econ-ba 2011. decemberében először látogattam el, el óriási volt a pénzügyi stabilitás hiány. Aztán jött a második recesszió, amelynek végül a fenntartható infláció ellenesség lett a vége. Nagyon fontos volt a kockázatok figyelembevétele. Az eurózóna sokat változott a válságos idők óta részben hála az LKB monetáris politikájának köszönhetően. Az eurozónában 7,5% volt júliusban a munkanélküliség, 2008. júliusa óta a legalacsonyabb érték. Az elmúlt évek során az LKB többször is megmutatta, mennyire kész és eltökélt a legfontosabb mandátuma elvégzéséhez, hogy az árak stabilitását biztosítsa megfelelően az alapszerződéseknek. Ez a készség és határozottság rendkívül fontos volt, amikor is a gazdasági válsággal kellett szembenéznie, illetve azokkal a kockázatokkal, amelyek célkitűzéseink elé tornyosultak. ilyen elhatározottság volt tapasztalható két héttel ezelőtt, amikor a testületünk, vezető testületünk úgy döntött, hogy továbbra is céljait szem előtt tartva az inflációval fellé, szemben fellép. Örömmel vitatom meg ezeket a kérdéseket önökkel ma. Mióta legutóbb itt jártam, ezek a gazdasági kérdések vetődtek fel. Aztán a monetáris döntésekről szólók, amelyeket az irányított testület hozott a gazdasági várható helyzettel szemben. Végül pedig levonnék bizonyos következtetéseket az elmúlt nyolc év során azon kihívásokkal szemben, amelyek előttünk állnak. Az év elején voltam itt önöknél utoljára, azóta többet változott a helyzet, mint eredetileg gondoltuk. A GDP reál növekedése 1,1 2020-ra, 0,6% volt 2018. decemberében. 1,2% 2020-ban, megint csak 0,5%-kal csökken a decemberihez képest. Ez a lelassulás a nemzetközi kereskedelem gyöngeségének tudható be, illetve egyéb körülményeknek, amelyek a protekcionista szakpolitikák, geopolitikai tényezők miatt jelentek meg. Ezek egyre inkább a, az ipari területeket érintik, amelyek kereskedelem orientáltabbak. Természetesen azok az országok, ahol ez az ágazat relatíve nagy, kiszolgáltatottak mindenféle változásnak a globális gazdasági ciklusban. Németország például 28%-át képviseli az eurozóna GDP-ének, de 39%-át képviseli a, az ipari hozzáadott értéktermelésnek. Nyilván Németországot a lelassulás elég, elég jelentős mértékben érinti. A szolgáltatások ellenállnak, de kapacitása robosztus kell, hogy legyen a negatív hatásokkal szemben. Minél hosszabbak az eljárások, annál nagyobb a kockázat, hogy a gazdaság más területeit is érinti a lelassulás. Előtekintve az adatokra és a mutatókra, mint például az új export megrendelések, nem igazán látjuk azt, hogy meggyőző lenne a tendencia a jövőben a fellendülésre. Inkább lefelé mutat. Az eurózóna gazdaságának gyöngesége kontextusában a valós és a tervezett infláció is sokkal alacsonyabb szinteket mutatott, mint amit az LKB közel, középtávú előrejelzései mutattak. Az élelmiszer és energia komponens kivételével 1%-os értékeket mutattak hosszú időn keresztül. Az infláció a gyengébb gazdasági lehetőségek miatt alakult így. Főleg a cégek esetében a munkaerő költsége jelenik meg, nem vetítik ezt ki a fogyasztókra. Bár a defláció valószínűsége korlátozott, a piaci elvárások középtávon, ami az inflációt illeti, olyan értékeket mutatnak, amelyek nem föltétlenül követik inflációs célkitűzéseinket. Legutóbbi meghallgatásom óta az inflációs értékeket a teljes projekciós horizonton megvizsgáltuk, Először a 2018-as március értékeket, majd a szeptemberieket, amelyek gyengébb gazdasági tevékenységet mutattak és alacsonyabb energiárakat. Az infláció várhatóan 1,2%-os lesz, volt 2019-ben, 1,5 2021-ben, ami jóval alacsonyabb, mint a célkitűzések, hogy alacsonyabb, de közeli értéket mutasson a 2%-oshoz. Tehát amikor az irányító tanács két héttel ezelőtt összeült, akkor gyorsabb és nagyobb kiterjedésű lassulással kellett szembenéznie, mint ahogy ezt korábban gondolták, ami a növekedést ö, kockáztatja, illetve a konvergenciát, ami az inflációt illeti. Erőteljes monetáris politikai válaszra tehát alapvetően szükség volt a mandátumunknak megfelelően úgy döntöttünk, hogy átfogó csomagot készítünk az intézkedésekből annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy az infláció a céljainkhoz közelítsen, még pedig fenntartható módon. Csökkentettük a kamatokat, mínusz 0,4%-ról mínusz 0,50-re. Ez a kamat biztosítja a rövidtávú piaci kamatokat, amely referenciaérték nagyon sok hitel, illetve pénzügyi eszköz számára. Ennek az értéknek a csökkentése elő kell, hogy segítse a hiteleket a családoknak, illetve a vállalkozásoknak is. A negatív értékek a bankokat is ösztönzik, hogy a reálgazdaságba nyújtsanak hitelt, és ne fogják vissza likviditást. Ami ennek befolyását illeti, ezt megerősíti az az útmutatás, amely a monetár, monetár politikánk valószínű alakulására utal a jövőben. Rámutattunk arra, hogy szeretnénk, ha idézek, jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradjanak azok a politikai intézkedések, amelyek egészen addig így is maradnak, amíg az inflációs ráták közel maradnak, de alacsonyabbak lesznek, mint 2%. Egészen addig, amíg ez a konvergencia állandósul az inflációs dinamizmusoknak megfelelően, idézett bezárva. Ez az útmutatás egyértelmű en kapcsolja szakpolitikánkat szigorúbb intézkedésekhez, ami az inflációkat illeti. Az irányító taná, testület olyan szinten kívánja ezt az értéket tartani, ami közel van, és alacsonyabb a 2%-nál. Ami a júliusi ülést illeti, közelmúlt értékei túl alacsonyak, és nem felelnek meg a középtávú inflációs céloknak. Az útmutatások új megfogalmazása arra mutat rá, hogy az LKB szakpolitikai monetáris kerete hogyan alakul, De csak akkor indul be ez a mechanizmus, hogyha az infláció hosszú távon fennáll. Ami a robosztus konvergenciára vonatkozik, ez azt jelenti, hogy a konvergencia folyamatá megfelelő, reális, mielőtt a szakpolitikai rátákat megszüntetik. az inflációs dinamizmusokban is tükröződnie kell ennek. Ez azt jelenti, hogy ennek részben alá kell támasztani az inflációs terveinket. Az útmutatások segítenek bizonyos kamatok vonatkozásában hozott intézkedésekben, közép és rövid távon a megfelelő dinamizmus biztosítás érdekében. Ezen kívül Úgy gondoljuk, hogy még mindig lehet a rátákon csökkenteni. Úgy gondoltuk, 20 millió eurós havi ö, alapon ö, kezdünk novembertől vár, felvásárolni, mégpedig addig, amíg szükség van erre, hogy megerősítsük politikáink rá, ö, ö, hatását. Ezen kívül továbbra is újra be akarunk fektetni a különböző értékpapírok eredményeit, mégpedig hosszú távon, sokkal tovább, mint amikor elkezdjük a kamatokat növelni, vagy legalábbis addig, amíg szükség van a kedvezményes likviditási körülmények fenntartására. A nettó befektetések és a hosszú távú befektetések nagyon fontosak, segítenek az üzleti vállalkozásoknak és a háztartásoknak is. Ezen kívül ezek az intézkedések a hosszú távú kamatokat alacsonyan tudják tartani, és a portfóliók egyébként hozott eredményeit tudják befolyásolni. Az ástabilitási célkötőzéseink is rendkívül fontosak, amelyek az inflációs elvárásokra nagy hatással lehetnek. Ezek kiegészítéseképpen döntöttünk arról is, hogy változtatunk az új célzott hosszú távú műveleteken. Ezeket ismételten bejelentettük júniusban. A bankok most már alacsonyabb kamaton kaphatják ezt meg, és hosszabb futamidővel. Ez lehetővé teszi majd azt is, hogy az expanzív politikánk a vállalatok és a háztartások finanszírozásában is megjelenjen. Továbbá bejelentettünk egy kettős rendszert, amely által a negatív kamatoktól mentesülnek a banki többlet tartalékunk. Egyensúlyt szeretnénk teremteni. Az a célunk, hogy a bankok számára az ösztönzőket megőrizzük, hogy a negatív kamatlábak által gyakorolt ösztönző hatás megmaradjon, ugyanakkor szeretnénk enyhíteni azokat a káros hatásokat, amelyet ezek a bankok hitelezési politikájára gyakorolhatnak, azáltal, hogy a nyereségességüket befolyásolják. Az euróövezet a pénzügyi közvetítőkre továbbra is igényli, és ez a kettős rendszer lehetővé teszi, hogy a bankok kedvező feltételek mellett hitelezhetnek továbbra is ügyfeleik felé. Ennek az átfogó csomagnak a különböző elemei egymást erősítik, ugyanis ösztönzik majd a vállalkozások és a háztartások számára a kedvező feltételeket, elősegítik majd a háztartások részéről a nagyobb költekezést, és ezáltal tartósan elérhetjük a céljainkat. A bizonytalanságok és a kilátások fényében a monetáris politika expanzív kell legyen egy hosszú időszakra nézve, és a legutóbb hozott intézkedéseink tanúsítják azt, hogy szeretnénk továbbra is biztosítani a szükséges monetáris ösztönzőket, de készek vagyunk arra, hogy kiigazítsuk az eszközeinket, amennyiben az inflációs előrejelzések ezt szükségessé teszik. Az LKB hagyományos és nem hagyományos intézkedéseket is hozott az elmúlt tíz év során. Ezek sikeresen kezelték a deflációs kockázatokat, és létfontosságú támogatást nyújtottak az euróövezet gazdaságának. Ugyanakkor az LKB nem egy vákumban működik, vagyis más intézkedések szintén, más szakpolitikák szintén fontosak. Emlékezni szeretnék arra, amikor először itt jártam 2011-ben, a bevezetőmben, akkor a gazdasági és monetáris unió működéséről beszéltem, illetve arról, a, arról hogy más politikai döntéshozóknak is szükséges cselekedniük. Végezetül szeretnék rámutatni néhány olyan tanulságra, amelyet az elmúlt nyolc év alapján levonhatunk, és ezek alapján talán az előttünk levő kihívásokat is jobban tudjuk megoldani ha összehasonlítjuk azt, hogy az euróövezet más fejlett gazdaságokhoz képest hogyan reagált a válságra, egyértelmű, hogy az utóbbiak jobb makrogazdasági politikai mixt voltak képesek elérni, azért mert fiskális és pénzügyi területen is egyaránt döntő lépéseket tettek. A kormányzó tanács megerősítette, hogy készek vagyunk arra, hogy biztosítsuk az inflációs lépéseket továbbra is, ugyanakkor ki kell igazítanunk az összes intézkedéseinket. Egy jobb politikai mix, beleértve a fiskális politikát, a strukturális reformokat és a prudenciális intézkedéseket, gyorsabban elvezethez bennünket ehhez a célhoz, és kevesebb mellékhatással teheti ezt meg. Tehát ahogyan azt eddig tettük, az expanzív monetáris politika mellékhatásait is kezelnünk kell. Éberekkel legyünk, és fel kell használjuk a makrogazdasági eszközöket a szükséges ütemben, de majd a rendszerkockázati testület elnökeként többet is mondok erről. Meg kell értenünk, hogy az 1980-as évek óta változott a világgazdaság, és ez a jelenlegi trend nem egyedülálló az euróövezetben. Ez a növekedés és a termelékenység lassulását is befolyásolta. Más szóval egy koherens gazdasági stratégiára van szükségünk, amely kiegészíti és kibővíti a monetáris politika hatékonyságát. Éppen ezért a kormányzó tanácsban egyöntetű volt az a nézet, hogy a fiskális politikának többet kell tennie, tekintettel a gyengülő gazdasági kilátásokra és a kockázatokra. A kormányzatok amelyek lassulást tapasztalnak, hatékonyan és időben kell, hogy cselekedjenek. Ha a fiskális stabilitás biztosított, akkor a kontraciklikus fiskális politika hatékonysága megerősödik a jelenlegi környezetben. Tekintettel arra, hogy a fiskális multiplikátorok egy alacsony kamatlábú környezetben magasabbak. Ugyanakkor prudens politikákat kell folytatni, és eredményeket kell elérni a strukturális célokkal kapcsolatos, a strukturális egyensúlya kapcsolatos céloknál. Hiányzik egy központi fiskális eszköz, hogy szövetségi szinten fellépjünk, ahogyan azt az Egyesült Államokban teszik. Tudom, hogy politikai nehézségekbe ütközik egy ilyen eszköz létrehozása. Ez felmerül a bankunió és egy igazi tőke piaci unió vonatkozásában is. Ugyanakkor el kell köteleznünk magunkat amellett, hogy létre kell hoznunk egy valódi gazdasági és monetáris uniót vannak a jelenlegi EMU-nak intézményi gyengeségei, ezeket nem szabad ignorálni, mert ez veszélyeztetné azt a kemény munkát és azokat az eredményeket, amelyeket már elértünk, többek között itt ebben a bizottságban nyolc évvel ezelőtt is azzal érveltem, hogy egy egyértelmű utat kell a jövő felé felmutatni a gazdasági és monetáris unió számára, és az állampolgárok, valamint a pénzügyi piacok elvárásait is egy keretbe kell építenünk. Engedjék meg, hogy az utolsó tanulságot is levonja, míg az euróövezetnek nem volt egy olyan fiskális politikai válasza, amely összehasonlítható lett volna a más gazdaságok által nyújtott válaszsal. Az LKB e válasza igenis olyan volt, mint más központi bankoké. Függetlenségének köszönhetően az LKB e képes volt eleget tenni ennek a kötelezettségének, képes volt szakpolitikai választ adni. Az LKB így képes a jövő körülményeihez is alkalmazkodni és biztosítani az intézkedéseinek eredményességét. Ez annál is inkább fontos, hiszen a központi bank függetlensége nem csak kívánatos, de releváns is, és ezt egyre többen vitatják világszerte. Hogy a bevezetőmben is elmondtam, a legjobb módja annak, hogy az LKB függetlenségét megőrizzük, az az, hogy elszámoltathatóvá tesszük. Az elmúlt nyolc év során ez a gyakorlatunk fejlődött, ahogyan az elnök asszony is azt elmondta néhány perce, és a válság fényében egyre több választ adtunk a felmerülő kérdésekre. Mindig is nagyra értékeltem a parlamentnek abili képességét, hogy reagál az állampolgárok igényeire, elvárásaira, az itt konstruktívan lefolytatott eszmecserénk során, és ezért személy szerint szeretnék köszönetet mondani önöknek. Bízom abban, hogy a parlament és a bizottság a továbbiakban is folytatni fogja ezt a remek munkát, amelyet az elmúlt évek során folytatottam, míg az LKB elnöke voltam. Ezáltal megerősíthetjük az LKB mm, hatékonyságát és az európai állampolgárok EU-ba vetett bizalmát is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és állok rendelkezésre, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Köszönöm, elnök úr. Most akkor kérdések és válaszok következnek. Összegyűltek a kérdések. 5 perc áll rendelkezésre. Markus Ferbernek adok először a néppárból. Köszönöm elnök asszony és elnök úr. Németül beszélek, ha megengedik. A néppárt nevében szeretném megköszönni ennek. Működik a tolmácsolás? Tehát a néppárti frakció nevében köszönöm önnek az együttműködés az utóbbi években. Még emlékszem arra, amikor önt meghallgattuk mandátuma elején, és tudtuk akkor is, hogy nem könnyű idők jönnek önre, és valóban nehéz időszakon vagyunk túl. Köszönjük, hogy kitartott, és mindig rendelkezésre állt, és a döntései pedig megalapozottak voltak. Engedje meg ugyanakkor, hogy a pénzpolitikai döntésekre térjek, amelyeket múlt héten hozott az irányító tanács, főleg a hitelezési témában. Több ö, nemzeti központi bank ö, úgy néz ki, hogy ellenáll az Európai Központi Bank ajánlásainak, legalábbis amennyire én tudom, és belátom ennek az okát. Mert a hitelvásárlási program, a jelenlegi gazdasági fejlemények, az inflációs fejlemények közepette nem mindenki számára átlátható, hogy miért szükséges. Önök tudják, hogy a tanácson belül is nagy véleménykülönbségek vannak a tekintetben, hogy szabad-e lazítani a pénzpolitikán, főleg annak a tükrében, hogy Lagard asszony játék tereit, ez majd jelentősen szűkíti. És annak a tükrében is, hogy az inflációs elvárások az ultra laza pénzpolitika ellenére sem javultak. Tehát kérdés, hogy inkább miért nem úgy fogalmaz, hogy az utóbbi évek sok-sok intézkedése miért nem sikerült, hogy az inflációs témákban eredményeket hozzanak, és továbbra is 2%-nál döcögünk. Köszönöm a kérdést. Ez tulajdonképpen két kérdés, hogy miért hoztuk ezeket a döntéseket, és hogy működnek-e majd. Én meg hogy működni fognak. De nézzük részletesebben. Már a bevezetőmben is részben kifejtettem, és most újra elmondom, hogy a jelenlegi helyzetben a munkaerő piac ugyan lassan, de nő, növekszik, és a, a céges beruházások stagnálnak, enyhén növekednek. Tehát összességében ha nincs is egy rohamos fejlődés, fejlődés van. És pont ez tesz engem konfidensé a tekintetben, hogy ha kicsit beavatkozunk, az használhat. Mert persze minden hír arról szól, hogy minden mutató lassan romlik, de azért menjünk vissza 2018-ba, akkor sem értettek sokan egyet, de egyesek azt mondták, hogy, hogy ezek ideiglenes hatások és specifikus hatások, csak ezek úgy tűnik, hogy kisé régebb óta tartanak, mint kéne. És közben persze kiderült, hogy van a specifikus hatásokon túlmenően valóban globális geopolitikai tényezők, és 2017 pozitivitása ellenére most rájöttünk, hogy noha azok a hatások valóban specifikusak voltak, van egy globálisabb megállás, és ezért tartanak ki a specifikus hatások is hosszabb ideig. Tehát, és mivel ezt mi láttuk előre többször a növekedési jóslataink során. Ezért döntöttünk, hogy most cselekedni fogunk. A második oka a döntésünknek pedig az inflációs kilátás. A jelenlegi trendek igenis mutatják már a korábbi intézkedéseink hatását. 2021-re 1,5%-os inflációt jósolunk, ami jóval alatta van a célkitűzésünknek. Lépnünk kellett tehát, mert ha nem léptünk volna, akkor ezek a trendek még erőse, teljesebben érvényesültek volna, és az árstabilitási feladatunknak nem feleltünk volna meg. A második kérdésre válaszolva, hogy miért pont ezeket az intézkedéseket? Nos, hát itt is visszatérnék egy kicsit a múltba, de visszatérek a jelenbe és mindjárt. Vagy túl sokáig beszélek? Egy percet még kaphatok? Ha 2014-ig visszamegyünk, amikor decemberben 30%-os deflációnk volt, és mínuszba ment át az infláció, és a legalacsonyabb volt 2008 óta a munka, a foglalkoztatottság, és azóta, ha azt nézzük, hogy több mint 11 millió munkahelyet teremtettünk 6 év alatt, többet, mint az USA, akkor ez mégiscsak eredmény, a monetáris politika eredménye. Számos intézkedés közös eredménye. Ugyanakkor, és Egyetértek önnel ebben. Az inflációs ráta a geopolitikai okok miatt tekintetében továbbra sem értük el, amit akartunk, ezért gondoltuk hét héttel ezelőtt, hogy lépnünk kell, hogy a céljaink megvalósuljanak. Köszönöm szépen. Juanes Fernández kap szót a SZSD frakcióba. Jó napot kívánok! Először is a frakcióm nevében én is szeretnék köszönetet mondani önnek az elmúlt évek során az együttműködésért. Én nem voltam itt, amikor ön az LKB elnöke lett, Ferber kollégámmal ellentétben én nem voltam itt, de az elmúlt évek során azért képesek, voltuk, képesek voltunk együttműködni, tiszteletben tartva az LKB függetlenségét természetesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a monetáris politika keretének felülvizsgálatával mi a helyzet. A jelenlegi ugye 2003-ból származik, azóta ön úgy is mondhatnánk, hogy ezen kereten belül járt el, ugyanakkor újító lépéseket is tett, anélkül, hogy kifejezetten felülvizsgálták volna ezt a keretet. Az imént említette például a jelenlegi árstabilitási célok szimmetriáját. Ugye a jelenlegi definíció véleményem szerint nem elég egyértelmű, és ugye voltak akadémiai viták az árstabilitásról is, nem az infláció, hanem az árak szintjének szempontjából az eszközök árát, vagy például a real estate árát be lehetne építeni. Tudja, hogy szó esett arról is, hogy digitális valutákat lehetne kibocsátani, az LKB lehetővé tenni az állampolgárok számára a pénzügyi intézeten belül, és egyidejűleg a monetáris politika eszközeit is kibővítenék, hiszen ezek most már eléggé korlátozottak. Tehát ha jól értem, a következő elnök majd támogatni fogja ennek a keretnek a felülvizsgálatát, a reformját. Én nem annyira az utóbbi hetek döntéseiről szeretnék kérdezni, hanem szeretném tudni, hogy hogyan látja a jövő monetáris politikáját Európában a következő évekre nézve. Köszönöm. Ez egy, nehéz, ez egy nehéz kérdés. Yeah. Először is szeretnék a szimetriára reagálni. Hangsúlyoztunk, hogy a válaszadási képességünk része a szimetria, hiszen az ár stabilitás a 2% alatti volt, noha közel állt ehhez a 2%-os szinthez. Lehet, hogy úgy értettük, vagy úgy tűnt, mintha nagyobb, mintha határozottabban reagálnánk az infláció, inflációs kamatlábak esetén a 2% fölötti szintnél, mint a 2% alatti szint esetében. Tehát úgy tűnik, hogy másképp reagálunk a 2% fölött inflációnál, mintha, ez a szint, mintha az infláció 2% alatt lenne. Ugyanazzal az eltökéltséggel, ugyanazzal a határozottsággal és elkötelezettséggel reagálunk, függetlenül attól, hogy a szint alatt vagyunk, vagy a fölött, hiszen a célunk a két százalék, tehát ez a lényeg ennek a pontosításnak. Ez azt jelenti, hogy az infláció meghaladhatja a 2%-ot, vagy lehet alatta is. Egyébként nem ez a célzott árszint. Itt mindössze arról van szó, hogy ugyanazzal az eltökéltséggel szeretnénk reagálni. Nagyon nehéz elmondani, vagy előrejelezni azt, hogy a jövőben hogy néz majd ki a monetáris politika. Amit a bevezetőmben azt hiszem egyértelműen leszögeztem, az az, hogy a monetáris politika teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat, és ez a jövőben is így lesz. És amikor én azt szeretném, hogy a fiskális politikának nagyobb szerep jusson, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a monetáris politika eszközeit kimerítettük volna, vagy a hatékonyságán már nincs mit javítani. Éppen ellenkezőleg a monetáris politikát folytatni kell, de hogyha a fiskális politika aktív, akkor a monetáris politika gyorsabban tud cselekedni, és kevesebb lesz a mellékhatás, amit ugye állandóan nyomon követünk. Köszönöm. Luis Garicano. Thank you. In New Europe. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Draghi úr, köszönöm, hogy megmentette az eurót 2012-ben, pedig nagyon sokan támadták. Ennek a mondásai, el, mondása elhíresült, hogy whatever it takes, ez jó, hogy meg is valósult, és az egységes valután megmentéséért valamennyi európai polgár nevében köszönetet kell, hogy mondjak. Ugyanakkor azért azzal is egyetérthet, hogy senki sem szereti, ha a valutát meg kell, és gyakran meg kell menteni. És amikor az előző időszakban is kifejtette, hogy gyengelkedik az euró, nos, most akkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy mit kéne tenni, annak érdekében, hogy ne csak a válságkezelésből álljon a monetáris politika, hanem valódi megerősödését éljük meg az eurónak. Mik az ön prioritásai ilyen tekintetben, és szerint szerintet megtett intézkedések elegendőek-e? Mit gondol a biztosítási rendszerről és az SBBS működéséről? A parlament ugye és a tanács is ráadta áldását, harmadsorban pedig az eurozónán belül milyen garanciákat lehet megfogalmazni, annak érdekében, hogy valóban átfogó, szövet, úgymond szövetségi szintű legyen a pénzpolitika. Van der Leyen asszony egyébként utalt arra, hogy ilyen pénzpolitikát szeretne. És mit fog tenni a központi bank ezek érdekében. Tehát a kérdés röviden, hogy hogy lehetne átlépni egy olyan időszakból, ahol mentegetjük a valutát egy valuta megerősödés szakaszába. És még valami, ugye Olaszország az eurozóna középpontjában van. Mi zajlik Olaszországban? Ön, mint olasz is talán jobban látja, hogy mit lehetne tenni, mert óriási kockázatot látunk Olaszországban. Köszönöm. Először az első kérdésre válaszolnék. Világos, hogy előrelépés történt azóta, amit idéz 2012 óta, a tekintetben, hogy a gazdasági és monetáris unió igenis megerősödött. És noha most a gyengeségekről beszélünk, ezt mindig annak a tükrében kell látnunk, hogy óriási megerősödésen vagyunk túl. 2012. júniusában indult el a bankunió gondolata, és azóta ez nagy rész megvalósult. Hogy mit kell tenni rövid távon, a következő 6-7 hónapban, Nos, szerintem csak véghez kell vinni azt, amit elkezdtünk, pontosabban a bankuniót. Meg kell valósítani, be kell fejezni a bankunióhoz szükséges intézkedések sorát. És bizonyos dolgokat pedig működőbbé kell tennünk, operatívábbá, a likviditás, a felszámolás, a szanálás folyamatait tehát be kell fejeznünk a művet. És ide tartozik a tőke unió Európája. Nos, ez egy kiemelt projektum. Sokan szeretnék, hogyha az euró nagyobb nemzetközi szerepet játszana. Ez csak úgy érhető el, hogyha megteremtjük a tőke piacot az egységes tőkepiacot. Azért nem tudja az Európa benne levő potenciált kihasználni, mert hiányzik még a tőkeunió. És ez egy bonyolult, sokrétű csomag, időt vesz igénybe a megvalósítása, de szerintem egyszerűen a designbeli változtatási döntéseket kell végrehajtani. Több harmonizációra van szükség a szanálási mechanizmusok között, a tagállamok között, és így tovább. Tehát számos eldöntött dolog van, amit csak meg kell valósítani. És alapvető az is, hogy több ambíciónk legyen, és ezek az intézkedések nem csak a hosszú távú megerősödés a gazdasági monetárius unió szempontjából fontosak, hanem a bizalomépítés okán is, hogy a polgároknak bizalma legyen a pénzbe, a költségvetésekbe. Ennek sokszoros, multiplikált jó hatása van, hogyha ezek az intézkedések megvalósulnak. Említett még a Common Safe Asset és a biztosítási mechanizmust, meg a eurózóna költségvetését is. Szerintem ezeknek a létrehozása is szükségszerű. Minden monetárius unió monetárius unió nem létezhet költségvetési politika nélkül. Az euró megerősödött, sokkal elfogadottabb az euró, mint valaha. Most a legjobbak az ilyen arányok a valaha mértekhez képest. Tehát nem mondhatjuk, hogy ez csak mentegetése volt a valutának. Ezek hosszú távú, hosszúható és már a nagy részt beérett intézkedések voltak, és fontos, szükséges intézkedések. második kérdése viszont nagyon komplex. Ez nagyon sok aspektusra kéne, hogy lebontsam, hogyha jól akarnék válaszolni. Olaszországra is igaz, de más országokra is, amit mondok, strukturális reformokra lenne szükség. Minden országnak persze más jellegűekre. És ezek nem csak arra kell, hogy irányuljanak, hogy a költségvetést rendbe hozzák, hanem sokkal átfogóbb gazdasági reformokra van szükség például a munkaerőpiac teljes reformjára, vagy a termékpiac teljes reformjára, vagy a verseny teljes reformjára. Persze nem mindegy ezeknek a sorrendjesen. És akkor az igazságügyi rendszer, az oktatási, a kutatási szféra reformja. Minden országnak, Olaszországnak is csak ezt javasolnám, hogy átfogó reformokat hozzon, és ne csak költségvetési jellegűeket. Uh, Köszönöm szépen. Philip Lambert következik a zöldek képviseletében. Jó napot kívánok, elnök úr! Akkor választottak meg képviselőnek, amikor ön átvette az elnöki teendőket, úgyhogy ezt a nyolc évet együtt költöttük, töltöttük el, és ha igaz, akkor Lagarde asszony első tevékenységét is tapasztalhatom. Köszönöm, hogy amit tett az euróért, az eurót hagyni, elveszni óriási katasztrófa lenne, úgyhogy ön mindent megtett annak érdekében, hogy megőrizze, senki sem vádolhatja azzal, hogy nem döntött, úgyhogy gratulálunk ehhez. Mindent megtett, amit csak tehetett. A likviditás cunaminában a válságot lekezelte, és gyakorlatilag a pénzügyi rendszert a likviditás cunamiába vezérelte, és hatékonyan is kezelte mindezt. Nem tudom, hogy a pénzügyi rendszer ezt teszi-e, nem tudom, hogy ezt megtehetné, de most nem teszi, hogyha a, az Egyen súlytalanságokat nézzük, a lábnyomunkat, amelyet hagyunk a környezetben, senki sem mondhatja azt, hogy nem hatékonyan osztotta el a pénzügyi eszközöket. Aztán a pénzügyi válság után ö, azt mondta, hogy levontuk a következtéseket. Hát egyáltalán nem. Más módszerekkel is lehetne ö, nyúlni. És Horace Fernandeznek válaszolt, tudom, hogy ezt fiskális politikának lehet-e nevezni, vagy sem, és ön azt mondta, hogy igen. Van ilyen jellegű tanulmánya, hogy ezt megerősíteni szeretném látni. Ha megnézzük a szakpolitikáit, akkor annak nevezhetjük ezt a módszert, hogy pénz a gazdagoknak. A kvantitatív easing, vonatkozásában, hogyha nem járunk el így, akkor a gazdasági helyzet sokkal rosszabb lesz, de ha azt mondjuk, hogy az alternatív megoldás az, hogy kvantitatív easing, vagy ne csináljunk semmit, annak több módja is van és azt gondolom, hogy itt kellene összehasonlítani azt, hogy ennek milyen hatása van arra, hogy nem vagyunk egyenlőek. Föl szeretném hívni a figyelmét egy aspektusára. Az egyik az egyik oldala ez, a másik pedig az éghajlatváltozás és az ökológiai lábnyom. Ön azt mondta, hogy nem ön dönt ebben. Viszont tény, hogy ezek a likviditások olyan helyre kerültek, ahol egyszerűen tönkreteszik az éghajlatváltozás elleni harcot. Köszönöm. Köszönöm. Ami az egyenlőtlenségeket illeti, nagyon helyesen ö, emlékeztetett arra, hogy többször is volt erről szó, és gyakorlatilag nagyon jó bizonyíték a, ennek, hogy ott javoltunk. A ö, munkanélküliség volt a forrása a egyik ennek a problémának. Úgyhogy eh, nyilván az elosztás is nagyon fontos, de végül is 11 eh, millió munkahelyet teremtettünk, ez azt jelenti, hogy kisebb az egyenlőtlenség, mert ugye azt mondta, hogy a munkanélküliség eh, a legfontosabb forrása az egyenlőtlenségnek. Tehát, amikor a monetárpolitikát képviseljük, ez az eurózónára is igaz, a központi bankra, de minden központi bankra, nem csak az európaira, akkor likviditást injektálunk a létező csatornákba, adott időpontokban. Európában a bankok dominálnak. Bankalapú a gazdaságunk, és monetárpolitikánk a bankrendszer hitelező lehetőségein keresztül lép fel. Az Egyesült Államokban a pénzpiacokról van szó. Ahogy ön föltette a kérdést, ez a legjobb módja a likviditás elosztásának? Hogy olyan célkitűzésekkel bírunk, mint az éghajlatváltozás, vagy az egyenlőtlenség hatékonyabb csökkentése? Valószínűleg nem. Valószínűleg különböző módjai vannak ennek, és tulajdonképpen egy-két új elképzelés a monetárpolitika területén, az MMT például, különböző szerzők tollából, mint például Fischer professzor is születtek ilyen jellegű tanulmányok, amelyek különböző csatornákat ö, vázolnak fel. Ezek ö, új elképzelések, az irányító testet még nem vitatta meg őket, úgyhogy meg kell vizsgálnunk őket, és nem is tesztelték őket ha megvizsgáljuk őket közelebbről, akkor rájövünk arra, hogy az egyik vagy másik területre való pénzelosztás fiskális feladat. Kormány döntésen alapul, nem a bankok döntésén múlik, nem ők döntik el, hogy kinek kell pénzt kapnia. Úgyhogy több dolgot fel kell tárni itt az, el, az új elképzelések vonatkozásában. Az egyik ezen elképzelések politikai irányítása. Ezekkel is foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Antonio Rinaldi következik. Köszönöm szépen. Én olaszul fogok hozzászólni. Drági elnök úr, én, ami engem illet, biztos vagyok benne, hogy egy napon ö, majd Európa megmentőjének nevezik gyakorlatilag rendkívüli intézkedéseket vezetett be már a kezdetéknél, hogyha ezt nem tette volna, akkor ma sokkal rosszabb helyzetben lennénk. Úgyhogy eh, én azt gondolom, tisztelettel adóznunk kell ön előtt. Mindazonáltal legalábbis személyesen egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Eh, az Európai Központi Banka kapcsolatban hatáskörök ugye le vannak írva. Ami a csodákat illeti, a kérdésem a következő. Ön szerint egy központi bank, mint például az Európai Központi Bank, folytathatja így a munkáját tovább, anélkül, hogy olyan fiskális politikák léteznének, amelyek a tagállamokra vonatkoznak. Tehát ahhoz, hogy nagyon jól teljesítsünk, teljes reformra van szükség. Aztán van egy provokatív kérdésem is, elnök úr. November 1-én, a day after, meg tudnám mondani, hogy melyik központi bankra van szükség ahhoz, hogy olyan eurozóna jöjjön létre, amit ugyan nem lehet optimálisan értékelni, de közel lenne hozzánk. Tudjuk, hogy minden más központi bank másképp és más struktúrával rendelkezik. Sőt, ami az inflációt illeti például, mások a céljai is, vagy a foglalkoztatottság terén is mások a céljai. Bár az alkotmányok legtöbbében ö, előírják ezeket a reformokat. De van egy másik dolog is, hogy irányítják a változásokat. Nagyon fontos ez. Nem tudom, hogy ez segített, mert ezt a likviditást valószínűleg újra befektették, és a feltételek nem föltétlenül jobb eredményt hoztak az euró árfolyamában. Tehát november 1-ével meg tudja nekünk mondani ezt az LKB-val kapcsolatban? Köszönöm szépen. in italiano, ma preferito. Szívesebben válaszolnék olaszul, de angolul teszem. Először is, nagyon köszönöm a dicséretét, és másodszorban Tényleg nem tudom, hogy november 1 után mit fog csinálni, de azért ma hadd mondjak valamit. Először is. Nagyon sok minden áll, szól amellett, hogy erőteljes legyen a ö, fiskális, jobb fiskális politika vagy koordináció Európában. Ez két dolgot jelent. Az első, hogy a fiskális szabályok országok szintjén kevésbé prociklikusaknak kell, hogy legyenek. A tapasztalataink az elmúlt 15 év során arra mutattak, hogy nagyon prociklikusak voltak. A válságok előtt jobb időkben nagyon sok országban a költségvetési deficituk deficitek növekedtek, és semmiféle puffert nem hoztak létre. És amikor lesújtott a válság, azon országok, ahol megvolt ez a puffer, felhasználhatták ezeket, hogy stabilizáljanak, főleg a bankjaikban. Mert sokszor elfelejtjük, hogy egyes országok bankjai a válság első idejében, 2009-2010 során teljesen óriási bajban voltak, és nagyon sokat segített nekik az, ami a költségvetésben tartalékként felhalmozódott. De más országokban nem így volt ez, és ez aztán olyan válságot idézett elő, ami még ma is megvan. Úgyhogy először is. És aztán a válság alatt nagyon sok országban a fiskális politika ellentmondásos volt, és a pufferek megléte vagy nem léte miatt, és más okoknál fogva is. Úgyhogy ez az első dolog, amire szükség van. Nyilván az LKB e t nem tud segíteni, és gyorsan. Ez főleg az önök feladata a parlamenté, a bizottságé, az Európai Bizottságé, hogy ezt megtegye. A második dolog, a fiskális eszköz létrehozására vonatkozik, amelynek a fő célja az euró gazdaság stabilizációja lenne. Ez hosszú távú projekt. És nyilván politikai szempontból rendkívül nagy kihívást jelent. És talán hogyha nem annyira világos, hogy hogyan alakul a jövő, nagyon fontos lenne, és óriási kincs lenne. De ennek az eszköznek ahhoz, hogy hatékony legyen, stabilizáció kell, hogy a célja legyen, és megfelelő mérettel kell rendelkezni, különben nem lenne szavahiható. És szinte automatikusan felhasználhatónak, időben felhasználhatónak kellene lennie. Ezért olyan fontos, hogy ez az eszköz automatikus legyen. Megint csak más monetáruniók példái nagyon hasznosak lehetnek. És valószínűleg ez az, amit használnak az Egyesült Államokban is. Tehát ez az az úgynevezett fiskális felülvizsgálat, amire szükség van, hogy a gazdaság és monetár uniót megerősítsük. A második kérdés a mandátumunkra irányult. Nem volna jobb, hogyha nem csak az árstabilitással foglalkoznánk? Nyilván ön is eh, tudja, hogy nagyon sokszor foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nem mi írjuk a mandátumunkat, mi megfelelünk az előírásoknak, önök írják a mandátumunkat, a jogalkotók. Gyakorlati szempontból az elmúlt évek során bizonyos kutató munka eredményeképpen arra a következtetése jutottunk, bár nem tudom mennyire aktuálisak az eredmények már, de minden esetre, hogyha ex post visszatekintünk dolgokra, akkor legyen az egy vagy két mandátum, végül is a végeredmény nagyjából ugyanaz. Tehát túl nagy különbséget nem tapasztalhatunk, mert ha reakciós funkciót nézzük, akkor szinte teljes a foglalkoztatottság az eurozónában, annak ellenére, hogy messze vagyunk az ástabilitástól. Ez azt jelenti, hogy létrehoztuk a feltételeket, hogy a jövőben meglegyen az ástabilitás. Most már nominális ö, ö, jövedelem növekedés van, de ezt az árakban még nem látjuk. Nyilván kell még hozzá idő, egyszer el fogjuk ezt érni, de alapvetően azt tapasztaljuk, hogy az eredményeket nagyon nehéz lenne ö, elkülöníteni, hogyha kettős lenne a feladatunk. Végül, ö, ami az árfiamot illeti. Azt hiszem, az Egyesült Államok, mi, az Egyesült Királyság, Japán, Gyakorlatilag a legtöbb központi bank ugyanabban a keretben mozog. Nem lépünk fel, vagy legalábbis a G20-ak konszenzusa köt minket, amely tiltja a kompetitív devaluációt, leértékelést, sajnos módon mindenki ezt tiszteletbe tartja, úgyhogy nem hiszem, hogy az euró gyengébb lenne a többi országhoz képest, ami ezt illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. John van Offerfeld következik az LCR e képviseletével. Köszönöm szépen, drági úr, itt vagyok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és már is minden jót kívánok önnek, bármire is szánja magát az LKB elnöki tisztsége után. Nagyon nagyra értékeljük a bevezetését is, és aztán, ami az árfolyamot illeti, hogyha nézem az irányító testet legutóbbi döntéseit, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a beruházási döntésekre, a fogyasztók viselkedésére nem lesz ennek hatása. Teljesen jogosan aggasztja önt a gazdasági növekedés. Úgyhogy valóban feltételezem én is azt, hogy valamilyen más célkitűzésekről is szó lehet, és ez valószínűleg az ár folyamra is vonatkozik, hogy anticipáljanak, vagy lehet, hogy más központi bankok is majd a kvantitatív easing irányába mozdulnak majd el, vagy aktívabb intézkedések irányába, hogy proaktívan lépjenek fel hogy mi történik, vagy történhet az árfolyamunkkal, hogyha ezek az intézkedések bekövetkeznek. Másodszorban 20 millió eurós havi nagyságrendben kezdtek visszavásárolni. De azt mondta, hogy a bank még tovább is mehet. Ez azt jelenti, hogy az EKB végül kockázatosabb magán eszközöket vásárol, vagy ami az államadóságokat illeti, az önmaga által meghatározott korlátokat átlépi. Aztán, ami a fiskális politikában betöltött nagyobb szerepeit illeti az irányító testületnek. Láttunk ezzel ellentétes híreket is, és az a szavazás, ami két héttel ezelőtt született a az irányító testületben eléggé sokszínű volt a testületen belül. Ön hogy látja ezt így visszamenőleg? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, először is hatékonyak-e a szakpolitikáink? Nos, nem kellene itt konkrét számok, de ha csak azt megnézzük, hogy az elmúlt hat év során hány munkahelyet teremtettünk, nem olyan régen említettem ezt, vagy a munkanélküliségi rátát. Hát vannak számok ezzel kapcsolatban. Ami az intézkedéseket illeti, a 2019. júniusában hozott döntések vonatkozásában a GDP növekedés és az infláció vonatkozásában 2,2 százalékban került meghatározásba 2016 és 2021 között. Tehát biztos, hogy hatékonynak kell lenni az intézkedéseinknek. Másodszorban, amikor az EKB downgrade-elte ezt a projekciót a testet előtt, egy éves cikluson alapozta ezt. Egy csomó olyan ö, ö, kamaton, amely már bizonyos intézkedéseket figyelembe vett. Ha nem léptünk volna fel, akkor még inkább lejjebb kellett volna értékelnünk ezeket, de ez befolyásolta volna a növekedést is. És ez azt eredményezte volna, hogy még messzebb kerülünk a mandátumunktól. A harmadik dolog az irányított testületben folyó vitára vonatkozott. Egyetemű volt a többség a hozott intézkedések mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, José Guzmán a GUE részéről. Portugálul fogok beszélni. duas perguntas. E Két eh, észrevételem és kérdésem volna. Először is úgy gondolom, hogy eh, eh, egyértelmű, hogy a monetáris politika el, elős segített elkerülni az euróövezet összeomlását. Az LKB e a mandátuma ellátása során ugyanúgy járt el, mint más központi bankok, amelyeknek más volt a mandátumuk. Ezt eh, azt hiszem, hogy az LKB e mandátuma vonatkozásában el lehet mondani, ugyanakkor nem mondhatjuk el ezt eh, azzal kapcsolatban, hogy az LKB e milyen azonnali választ adott a válságra. Szerettem volna hangsúlyozni, hogy eh, nagyon pozitívnak tartom, hogy az anticiklikus költségvetési politikákról kezdett beszélni, főleg a figyelembe vesszük, hogy a válságot követően az LKB e hogyan reagált, ugyanakkor kár, hogy ezt a választ olyan országokra korlátozza, amelyeknek van fiskális mozgásterük amelyek például 10%-kal képesek voltak csökkenteni a költségvetési eh, hiányukat, eh, úgy, hogy eh, ez a közkiadások csökkenésével is jár. Tehát a költségvetési politikának nem csak a makrogazdasági stabilitás elősegítése a célja, hanem a környezetvédelmi politika, a szociálpolitika, illetve a fejlesztés, valamint a strukturális problémák megoldása is ide tartozik. Tehát szeretném tudni, hogy miért gondolja azt, hogy a túl adósodott gazdaságok nem élhetnek ugyanígy az alacsony kamatlábak lehetőségével, hogy anticiklikus költségvetési politikát folytassanak. Végezetül pedig szeretném tudni, ugyanis láttam, kaptunk már az LKB-tól e vonatkozásban ellentmondásos anyagokat. Nem gondolja-e azt, hogy a munkaerőpiac jelenlegi fejlődése, alakulása, valamint azon ajánlások, amelyeket a tagállamok felé megfogalmaztak arról, hogy tegyék rugalmasabbá a munkaerőpiacot, és eh, a kollektív tárgyalással kapcsolatos jogokat eh, építsék le. Ez a folyamat nem járult-e hozzá ahhoz, hogy most ilyen nehéz legyen a bérek növelése, illetve ilyen nehezen tudjuk a monetáris politika eszközeit megvalósítani. Köszönöm szépen, ami az első kérdését illeti. Elég egyértelmű, hogy a magas adósággal rendelkező országok prudens fiskális politikát kell, hogy alkalmazzanak annak érdekében, hogy ne destabilizálják a helyzetet, amely jelenleg ma olyan, hogy ők hozzáférnek a piacokhoz. Néhány éve átmentünk ezen a helyzeten, és mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez nem volt jó a növekedés és a munkahelyek teremtése szempontjából, tehát ezért a fiskális szabályokat át kell dolgozni. Az eddig hatályos fiskális szabályok eredményesek voltak, észszerűek, elég hosszú ideig, most pedig a, most pedig elmondhatjuk, hogy már nem annyira eredményesek, mint az anticiklikus stabilizációs szabályok, tehát mindenképpen érdemes ezeket a szabályokat átdolgozni. De pontosan ezért olyan országok esetében is, amelyek prudens fiskális politikát alkalmaznak, egy központi fiskális stabilizációs eszköz, mint amelyet az imént említettem, rendkívül fontos ugyanis lehetnek aszimmetrikus sok hatások, és ilyen esetekben kellenek a pufferek, hogy az érintett országok kilábaljanak ebből a helyzetből. És az euróövezet gazdaságánál is egy ilyen központi fiskális eszköz nagyon fontos szerepet tölthet be. Néha megfeledkezünk arról, ugyanis nagyon kevés az előrelépés az elmúlt évek során legalábbis, megfeledkezünk arról, hogy a strukturális reformok jelentik az egyetlen olyan eszközt a gazdaságok számára, amely által a gazdaságok hosszú távú növekedést idézhetnek elő. És ahogy az imént elmondtam, itt nem kifejezetten a munkaerőpiaci reformokra gondolok, hanem a versenypolitikára, az igazságügyi rendszer reformjára, az oktatási rendszer reformjára, és pontosan ezért olyan országok, ahol gyengébb ez a növekedési folyamat, számukra különösen fontos az ilyen strukturális reformok végrehajtása. És átérve konkrétan az ön kérdésére, hogy volt-e javaslat arra vonatkozóan, hogy leépítsük ezt, én nem tudok ilyenről. Rendben, köszönöm szépen. Most pedig következik a második forduló, mivel több időt szenteltünk az első fordulóra, és kevesebb az időnk, most négy percet tudunk minden egyes kérdés számára biztosítani, tehát egy perc van a kérdésre, és három perc a válaszra, máskülönben nem tudjuk majd befejezni. Ludek, Ludek Niedermayer a néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék kollégáimhoz csatlakozva köszönetet mondani drági elnök úrnak, aki nagyon professzionális volt és bátor lépéseket tett az elmúlt év során. Három dolgot szeretnék a beszédéből kiemelni. Hallott az iránymutatással kapcsolatos közleményét. Úgy gondolom, hogy ez nagyon közel áll az inflációs célokkal kapcsolatos közleményhez, ami az átláthatóság szempontjából szerintem nagyon hasznos, ha ezt meg tudná erősíteni. Másodszorban említette hogy a monetáris politika számára van mozgástér, elmozdulhatunk különböző irányokba, tehát ez a mozgástér nagyon fontos. Még inkább negatív kamatlábakról is beszélt. Ebben az esetben szeretném tudni, hogy a forgalomban levő pénz szempontjából, ha nagyon jelentős mértékben csökkenek a kamatlábak, ez milyen hatást jelent? És a munkaerőpiac, a magas bérek, illetve a foglalkoztatás és az infláció összefüggésében szeretném tudni, hogy milyen mértékben aggasztó ön szerint, hogy az eszközárak inflációja egyes országok esetében nagyon magas ingatlanárakhoz vezet, ott a pénzügyi eszközök ára is nagyon magas, stb. Köszönöm szépen. Igen, az első kérdésére azt mondhatom, hogy valóban ez az infláció céljával kapcsolatos. Mindig is ez volt a célunk. Azt tettük, hogy a reakciós funkciónk aszimetriáját próbáltuk tisztázni, megpróbáltunk elmozdulni egy olyan iránymutatás felől, amely naptári alapú volt, és amelyben azt akartuk, azt mondanánk, hogy a kamatok egy adott időpontig ezen és ezen a szinten maradnak, inkább azt jelentjük ki, hogy addig maradnak egy adott szinten a kamatlábak, amíg azt látjuk, hogy az infláció konvergenciája közeledik az általunk kitűzött cél felé. A második kérdése, mi nem látunk ennyire messzire, nem tekintünk ennyire messzire, és nem látunk a negatív kamatlábak és a készpénzforgalom között ilyen ellentmondást és egy lépcsős rendszer bevezetése meg kellene, hogy teremtse a bankok számára azon feltételeket, amelyekben a negatív kamatlábak ügyfelekre való áthárítása kevésbé befolyásolja majd a gazdaság velé való hitelező képességüket. A harmadik kérdése a, név, a nominális bérek növeke, bérnövekedés most a történelmi szintet meghaladja minden országban, és egy további érdekes és pozitív aspektus a jelenlegi helyzetnek az az, hogy az értékalapú növekedés eloszlása az euróövezetben, illetve a bérek szintje az Európai Unióban egy történeti mélyponton van, tehát igazából nem látjuk azt, hogy a nagyobb bérnövekedés, nagyobb áremelkedést is eredményezzen. A vállalatok igazából a haszonkulcsukba szívják ezt a növekedést, és éppen ezért fontos a keresletet magas szinten tartani. Tehát ha megint megnézzük az Egyesült Államokat, akkor azt láthatjuk, hogy a fogyasztás nagyon jó és tartó szinten van, azért mert a foglalkoztatás is, és a munkaerőpiac erősebb, mint valaha. Szeretnénk biztosítani, hogy ugyanez történjék az euróövezetben is, ahol azt tapasztaltuk, hogy a munkaerőpiac lendületet csökken, még mindig jó szinten van, de alacsonyabb tendenciát mutat, és vannak országok, ahol egyáltalán nem mutat növekedést, hanem éppen ellenkezőleg. Éppen ezért nagy figyelemmel követjük nyomon ezt az alakulást, ugyanis a végeredményben ez a fogyasztást is befolyásolni fogja. Köszönöm szépen, Kostas Mavridis az SND-től. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Tegye fel a fejhallgatóját, elnök úr, mert görögül szeretnék beszélni. Az a véleményem, hogy az a határozottság, amelyel ön a gazdasági és pénzügyi válságot kezelte, és az a józanság, amelyel megmentette az eurót, ezek fogják önt a történelem szempontjából emlékezetessé tenni bárki bármivel támadja önt, mi ezért hálásak vagyunk, hogy megmentette az eurót, és az eurót Görögországban különösen. Én most lettem képviselő nemrég, és az első kérdés, ami foglalkoztatott, az, hogy mikor fejeződik be a bankunió létrehozása. Ezt már öntől meg is kérdeztem egyszer, az előző találkozásunkkor, és ön kitérő választ tett. Én szeretném az eddigi határozottságát öntől elvárni ebben a témában. Tudom, hogy vannak technikai jellegű akadályok, de pont ezért lenne szükség ambícióra. Ön ma is elmondta, hogy sőt az USA-ban is kifejtette, amikor ott járt, hogy a foglalkoztatás és a bér színvonal közötti kapcsolat ma, manapság nem olyan egyértelmű, mint régen volt, és ez részben talán arra vezethető vissza, hogy megerősödtek a szakszervezetek. Mi a véleménye erről? első kérdésére. Szerintem a központi bank, persze nem csak a központi bank, végülis a tanács kezdeményezésére a központi bank nagyon fontos lendületet adott az SSM révén a bankunió létrehozásának. Ha belegondol, van egy olyan szervezetünk, amely felül, felügyeli az európai bankrendszert. Ez nem, nem régóta létezik, és sok ezer munkatársa van, pedig néhány évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk volna róla. Tehát a nemzeti felügyeleti rendszerek is képültek és egy európai felügyeleti rendszer is képült. Tehát ez óriási eredmény. De persze tovább kell lépni. A teljes bankunióhoz arra van szükség, hogy a fragmentált banki piacot defragmentáljuk, és ehhez viszont a tagállamok hozzájárulására van szükség. Ezt már nem tudja a központi bank helyettük elvégezni. Persze, ösztönözzük ö, őket erre, és a mi felületes szerepünket komolyan vesszük. Ami a infláció és a foglalkoztatás közötti összefüggést illeti igen, változott történelmileg az utóbbi 15 évben ez a viszony. Az inflációs várakozások, a hosszú távú kilátások, a globalizációs nyomások, az ár színvonal nyomása mind-mind változott, de azért az alapösszefüggés változatlan. És a központi bank hisz abban, hogy a Philips görbe továbbra is érvényes. A Philips görbe minden változás ellenére ott van az adatok mögött, és továbbra is alapját képezi annak a hitnek, hogy az inflációt sikerül abba az irányba terülnünk, amelybe szeretnénk. Stefani Jankurton, köszönöm szépen, elnök asszony! Drági úr, köszönöm szépen önnek, a, amit elmondott. Nemrégiben azt jelentette ki, hogy az átlag európai polgár az Európai Uniót, az eurót, az európai értékeket újra becsüli, és a többség támogatja az eurozónát, de szkeptikusak bizonyos európai struktúrákkal szemben. és ez a központi bankra is érvényes. A központi bank továbbra is érthetetlen az átlag polgár számára. Ön szerint hogyan lehetne a közvéleményt jobban bevonni a döntéshozásba, láthatóbbá tenni a központi bank működését, jobban kommunikálni azt, és ebben hogyan tudna az Európai Parlament ebben a pedagógiai feladatban részt venni? Nyolc éven át vezette a központi bankot. Mire legbüszkébb, és mire a legkevésbé büszke? Röviden. Köszönöm. Az első kérdésre válaszolva. Az euró a legmegfoghatóbb jele az európai integrációnak, amit a polgár napi szinten a kezében tart. És itt és más parlamentekben a választott képviselők évek során felismerték, hogy a jólét, a stabilitás záloga az euró, de legalábbis az euróval kapcsolatos kihívások. Mára a gazdaságaink annyira integráltak, hogy ezt el se tudtuk volna képzelni, amikor az eurót létrehoztuk. Az euró révén. A GDP-nek 92-ben 10%-a zajlott euróban, most meg hát nagy többsége, és az értékek is megváltoztak. Ha egy ország recesszióba kerül, az azonban ugyanígy kiterjed más országokra is azonnal, tehát összekötöttebbek is lettünk, negatív értelemben is. Az euró mindenképpen az árstabilitást megteremtette, és szerintem azért a polgárok nagyjából értik, hogy mi az euró. Ami a kommunikációt illeti, annak két vonzata van. A központi bank kommunikációja az egyes országokban másképp valósul meg, a nemzeti bankoktól függ. Ha a nemzeti bankok támogatják a mi politikánkat, akkor jó a kommunikáció, és a közvéleményt is meg tudják nyerni arról, hogy mi mit csinálunk. De nem mindenhol van ez így. Ugyanakkor nekünk nagyon visszafogottan kell nyilatkoznunk, és nagyon visszafogott nyelven, ugyanakkor az emberek nyelvén. Tehát nem a bankokhoz, a cégekhez kell beszélnünk, hanem a lakosokhoz. De óvnék a következőtől. Fontos, hogy lássuk, hogy a nyelvezet nagyon kifinomult különbségeket mutat a központi banki és a politikusi kommunikációban. Nagyon könnyű abba a hibába esni, hogyha az emberek nyelvét használjuk, akkor lebutítjuk, illetve átpolitizáljuk azt, amit mondani akarunk, és ezt viszont nem engedhetjük meg. Tehát amennyire lehet érthetően kommunikálunk, de ezzel a fenntartással. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. elnök úr, tudnia kell, hogy nem csak az eurózónában, hanem azon túl is dicsérték. Én nem eurózóna országot képviselek, Magyarországot. Nyilván emlékszik rá, hogy Magyarország volt az első, amelyet kisegítettek, ez nem volt valami uh, szép történet, de a második dolog az, hogy elég gyorsan növekedést mutatott az Európai Unióban hazám. Úgyhogy az ön politikája hatékony, strukturális reformokkal és egyebekkel működik, úgyhogy ez egy nagyon fontos következtetés, amit le lehet vonni. Kérdésem a következő. Mi a véleménye a nem eurozónához tartozó országokról? Itt különböző politikákat követünk, Először a konvergenciát szeretnénk, amikor már eléggé erősek vagyunk, akkor szeretnénk egy kicsit később az eurozónába belépni. De azt gondolom, hogy levontuk a következtetéseket a válságokból, és ez volt az egyik fontos ilyen következtetés. Tehát, hogy látja a helyzetet, és mi a véleménye az eurozónába való belépés feltételeiről? Mert úgy gondolom, van egy új, a bankunióba való belépés, de természetesen szerintem nem volna fair dolog, hogyha mindig újabb és újabb feltételekkel állnának elő, mert amikor már megerősödünk, nyilván mindenképpen beszeretnénk lépni, de majd a megfelelő időpillanatban. Köszönöm. Drági úr, nos, az eurozónába való belépés és az euró használata két lépésben történik. Az hm. első az ERM kettes. És a második, amikor rájövünk arra, hogy egy ország nem csak monetár unióba, hanem a bankunió kezeteibe is belép. Nos, amikor megszületik a döntés a tagállamok, az Európai Tanács és az LKB által, a második döntés elsősorban az LKB, és általában a következő történik az adott ország jelentkezik, hogy szoros együttműködési megállapodást kíván kötni. Ehhez az adott országnak átfogó értékelésen kell átmennie, ami a bankrendszerét illeti. Amennyiben az átfogó értékelés során bizonyos gyengeségekre jönnek rá, és ezzel foglalkoznia kell, akkor az országoknak intézkedniük kell, amikor ez megtörtént, és ezt jóvá is hagyták. Megszertik az együttműködési ez, a szoros együttműködési megállapodás, és folytatódik az egész folyamat. Ez a legfontosabb, mert végül is a monetári unióba való belépés úgy, hogy valamilyen banki gyenge pontok vannak még az adott országban, nem föltétlenül kívánatos. Köszönöm, Pedro Silva Pereira, szocialista frakció. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Drági úr, a többiekhez hasonlóan szeretnék köszönetet mondani mindenért, amit tetsz, hogy a mandátumának megfelelően megmentette az eurót. Ez nagyon fontos volt. Nem csak azért, mert bölcs volt, eh, hogy ezt megtette, hanem azért, mert megvolt az eltökéltsége, bátorsága, hogy eh, szembenézzen az ellenállással, amit az irányító testületen belül és azon kívül tapasztalt. Megint csak üdvözlöm az új ö, kiterjesztett intézkedéseket, amelyeket bejelentett. Nyilván megint csak lesznek ellenállások, de egyetértek önnel az abban, hogy egyes ö, irányító testületi ö, tagok ö, nyilatkozatot tettek ö, egyes döntésekkel szemben, és kérem, ö, Kérdezem, hogy nem lenne jobb, hogyha nagyobb lenne a szolidaritás a monetárpolitika terén az LKB-n belül? Második dolog a fiskális politika. Ön az exponenciálisabb fiskális politikát támogatja, ez nagyon fontos üzenet, amit közvetített számunkra. Azt kéri, hogy azok az országok kövessék ezt, ahol van erre fiskális tér, de úgy tűnik, hogy az üzenet már nem Németországnak, meg Hollandiának szól, mint korábban. Egyetérte azzal, hogy azon országok listája, ahol több a fiskális tér az exponenciálisabb fiskális politikák fogadására hosszabb, és most már megvannak a feltételek az exponenciálisabb ö, fiskális politika fogadására az eurozónában. Köszönöm. Válasz. Köszönöm. Először az első kérdésére válaszolnék. A politikákkal kapcsolatos nem egyetértés elég gyakorta előfordul. Ez a, az amerikai Federal Reserve példájaként is látható, amikor olyan döntések szeretnek, amelyeket esetleg a kisebbség támogatott csak, és egyesek nem értettek egyet vele. De ugyanakkor előfordul az is, hogy ez nyilvánosságra kerül, nem biztos, hogy mindenki szeretné azokat az emlékeket, amikor hat évig az olasz bank elnöke voltam, előtte meg egy francia bank, a Claude Trichet elnöke voltam és nem mondhatom azt, hogy sosem volt ö, nem egyetértés az LKB monetárpolitikáját illetően. Azonban, ahogy ez a nem egyetértés nyilvánosságra kerül, nagyon fontos. Főleg olyan helyzetben, amikor több ország használ ugyanolyan ö, valutát, vagyis valuta unió van. Nagyon fontos, hogy ez ne ássa alá döntéseink hatékonyságát. Ez rendkívül fontos. Ez az egyetlen dolog, amivel ezt kommentálnám. A második dolog a fiskális politikára utalt. A bizottság. És nyilván a szabályok döntenek, de majd felülvizsgálatra kerülnek a szabályok, és a bizottság a véleményét el fogja mondani. Nem akarok most itt belemenni, hogy melyek azok az országok, amelyeknél fiskális tér van. Ez a jelenlegi fiskális szabályok alapján került feltárásra, illetve hogy hogyan is, milyen olvasatban él a stabilitás és növekedési paktum a nagy adóssággal rendelkező országoknak prudenciális politikát kell folytatnia, és azok, ahol nem, hatékonyan fel kell, hogy lépjenek. De mindezt felül fogják vizsgálni, mint területeket, és bízunk abban, hogy az újrafogalmazott szabályok hatékonyak és értelmesek lesznek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Stasis Jakelionász a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, elnök úr. Egy kis országból származom, Litvániából. Az országunkat súlyosan sújtotta a válság, 23%-kal csökkent a GDP. Köszönöm Egyébként az ön által elmondottakat két következtetést szeretnék levonni Claudio Borio és Anna Zabai a Nemzetközi bank, Rendezési Banktól azt írták, hogy a költségek valószínűleg romlani fognak. A második következtetésük az, hogy az intézkedések, hanem hagyományos intézkedések általában kivételesnek kell, hogy, kivételesek kell, hogy legyenek kivételes helyzetekre. Említette a a negatív kamatlábak mellék hatásait, és azt, hogy ezek megzavarhatják a helyzetet. A korábbi ülésünkön itt beszéltünk már erről, lehet, hogy az emberek ahelyett, hogy többet költenének mellékhatásként, ugye többet fognak megtakarítani, félretenni. A likviditás, illetve a pénz allokációja, ez már a fiskális és ezáltal politikai területhez tartozik, ez lehetne egy mellékhatás. Mi a véleménye erről? Ami pedig az ilyen nem hagyományos politikákból való kilépés, észszerű ez egyáltalán mert véleményem szerint a negatív kamatlábak egy nagyon veszélyes egyensúlyt teremthetnek. Hogyan befolyásolja ez az eszközök árát, és milyen várakozásokat kelt ez a vállalkozások és az állampolgárok körében? Köszönöm. Now the, the... Nos, először is nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a megtakarítások emelkednek, hogyha negatívak a kamatlábak, tehát összességében véve ezt nem tapasztaljuk. Ezért úgy tűnik, illetve nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bankok csökkentenék a hitelezésüket, és ez nem nevezhető a negatív kamatlábak következményének. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem tartunk a fordított kamatlábaknál, ahol ez a helyzet állna elő. Másodszorban a kilépésre mikor kerül sor, akkor, amikor a gazdaság olyan mértékben javul, hogy fel lehet hagyni ezzel a politikával, annélkül, hogy ez a gazdaság zsugorodásához vezetne. Ha visszamegyünk 2017 végéig, 2018 elejéig, akkor a középtávú növekedési előrejelzések azt sugalták, hogy kényelmesen növekedik a gazdaság, és ezáltal kiléphetünk ebből a szélsőségesen expanzív monetáris politikából, tehát mérsékeltebb intézkedéseket hozhatunk az ellenkező irányba, anélkül, hogy a finanszírozás körülményeit ez korlátozná, és ez a lényeg bizonyos normalizációs intézkedéseket meghozni, anélkül, hogy ez a finanszírozás feltételeit negatívan befolyásolná. Minden bizonyal emlékeznek 2017. Eh, júniusában a szintrai beszédemben, amelyben pont emellett érveltem. Most azonban nem ott vagyunk. Említettem, hogy azt látjuk, hogy a növekedési ráta fokozatosan és folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Tehát megint csak visszatérünk a fiskális politikához, hogyha itt eh, a fiskális politika eh, érvényesül, az, az euró övezet másik elemeként, akkor a monetáris politika feladata csökken, de a monetáris politika továbbra is működni fog, és továbbra is monitorozni fogjuk a mellékhatásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gunnar Beck az ID részéről. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az előttem szólók egy kicsit túllépték a két perces keretet, tehát remélem, hogy velem is hasonlóan elnéző lesz. Itt egy epret tartok a kezemben. Hieronymus Bosch szerint az eper a, a kéj, a gyönyör jelképe. Hát van, aki szerint a kivi is hasonló. Ha megengedi, akkor most németül folytatnám. Elnök úr, köszöntöm. EKB vezetőként 2011-ben, illetve 2011 óta több pénzt adtak ki, és több szabályt szektek meg, mint korábban bárki, és ezeket a jogsértéseket még Krisztin Lagarde is beismerte itt önként a bizottságunk előtt. Ennek ellenére az EU gazdasága 2011 óta lassabban növekedett, mint a Japán nélküli fejlett világ, és az euróövezet még lassabban növekedett, mint az EU övezeten kívüli országok és a nulla kamatlábú politika sok országban elszegényedéshez vezet. Ennek, ezt ma még nem is tudjuk elképzelni. A legutóbbi sajtótájékoztatóján az euróövezetbeli nyomor felelősségét elhárított. Azt mondta, hogy a világgazdaság és a Brexit a felelős, és mivel nincs megoldás, ezért még egyszer ugyanazt a dózist alkalmazta az euróra nézve, dupla adaggal, noha tudjuk, hogy ezáltal csak elszegényedés lesz az eredmény. Az én honfitársa Machiavelli azt mondta, hogy a siker és a kudarc félig az embernek tulajdonítható, félig pedig fortuna a felelős ezért. Tehát azt szeretném tudni, hogy nem könnyíti egy kicsit a dolgát, amikor az euróövezet minden bajáért fortunát hibáztatja? hiszen a világgazdaság azt hiszem, hogy mégis mindenkit egyformán érint. Nem, nem, nem a szerencsét hibáztatjuk nem Fortunát hibáztatjuk, de emlékeztetném, hogy Lagarde asszony nem azt mondta, hogy az LKB szakpolitikája megsértette volna a szerződést. Az LKB hagyományos és nem hagyományos politikai döntései mind az ár stabilitási cél érdekében születtek. Ahogyan azt több alkalommal elmondtam, beleértve a mai napot is, hagyomány, nem hagyományos szakpolitikákhoz folyamodunk, amikor az inflációs nyomás miatt további lépéseket szeretnénk megtenni. Tehát ezek az intézkedések, és ide, bele, ide tartozik a másodlagos piacokon a kötvények megvásárlása, amely egyébként hasznos volt, ahogyan azt az imént elmondtam, hozzájárult a konvergencia célok eléréséhez a középtávú infláció vonatkozásában, és ezek az eszközök tiszteletben tartották a mandátumunk szabta korlátokat is, és ezt megerősítette egyébként az Európai Unió Bírósága is két alkalommal. Egyszer, amikor a monetáris tranzakciókról mondta ki véleményét, és egy másik esetben, amikor a közbeszerzési programról beszélt. A bíróság megerősítette azt is, hogy ezek az intézkedések arányosak voltak, ami azt jelenti, hogy pontosan azok az intézkedések voltak, amelyeket ilyen körülmények között meg kellett tenni. A konkrét monetáris politikai célok alapján, és ez megerősítette, hogy az LKB a monetáris politika eszközeit felhasználta a legitim célok eléréséhez, olyan mértékben, hogy az arányos volt, az infláció okozta problémák korrekciója érdekében és a fokozott árstabilitás érdekében. A kötvények megvásárlása szintén összeegyeztethető a monetáris finanszírozás tilalmával, ahogyan arról a szerződés 1-2-3-as cikke is szól. Azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen Eugen Jurcika az ICR e részéről. Azt hiszem, ez én vagyok. Elnézést, ha rosszul ejtettem ki a nevét. Én is sok sikert kívánok önnek a jövőre nézve, drági úr. Két rövid kérdésem volna. Az első az LKB mérlegére vonatkozik, ez gyakorlatilag duplájára nőtt két, tíz év alatt, 5 trillió euró, az, az euróvezet GDP-nek 40%-a. Lát-e kockázatot egy ilyen jelentős expanzió miatt? Ez az első kérdésem. A második pedig az LKB az Európai Számvevőszéknek miért nem adott információt amely szükséges lett volna a legjelentősebb európai bankok felügyelete érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy ez az LKB hitelességét némileg csökkentette. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdésére azt mondhatom, hogy egyetértek a mérleg méretét tekintve. Mi a különböző kockázatokat monitorozzuk, megfigyeljük, hogy a kamatlábak változása vagy a gazdaság változásai ezt hogyan befolyásolják, de hagyj jegyezzem meg, hogy ami a piaci kockázatokat illeti, az LKB mérlege nincs kifejez, konkrét, nincs direkt módon kitéve a kamatlábak ingadozásának, Ezt ugyanis az amortizációs költség alapján értékeljük. Vannak különböző rendelkezések, amelyeket az évek során az árfolyam politika vagy a hitelek, hitelkockázat függvényében dolgoztunk ki, vagyis ami a hitelkockázatot vagy a piaci kockázatot illeti, illetve a a kollaterális szabályok kibővítésére is sor került a válság során. Vannak különböző kritériumok, amelyek bizonyítják azt, hogy a biztosítékok megfelelőek. Tehát a kockázatot monitorozni kell, éppen ezért létezik egy extenzív kockázatkezelési osztály az LKB-nál, és különböző védintézkedéseket már foganatosítottunk. Ami pedig az Európai Számvevőszéket illeti, azt hiszem, hogy normalizálódott az EKB kapcsolata, és azt hiszem, hogy ezeken az aggályokon most így túl léphettünk. A lényegi kérdés azonban az, azt hiszem, hogy az EMU erre válaszolt. A kérdés az volt, hogy a számvevőszék megítélheti-e az operatív irányítással kapcsolatos kérdéseket, illetve a meghozott politikai döntések hatékonyságát. Köszönöm. Thank you. Eva Maidel, EPP. Eva Maidel, EPP. President, glad to have you. Örülök, elnök úr, hogy itt van. Három rövid kérdésem lenne a többséghez csatlakozom, azt hiszem, amikor azt mondom, hogy a központi bank megerősödött a válság révén, ugyanakkor őszintén szólva, ennél még jobb lenne, hogyha a, a bank megelőzné a válságokat, és nem csak kezelni őket. Ön szerint ezek az intézkedések ebbe az irányba hatnak. De az is azt is tudjuk, hogy minden ilyen intézkedésnek megvan maga korlátja, és és most ön ugye a mandatum a végéhez közeledik. Ön szerint milyen kiegészítő intézkedésekre, illetve más területeken megvalósított politikákra lenne szükség ahhoz, hogy az önök által követett célokat ne csak önöknek kelljen megvalósítaniuk, ne egyedül. És az viszont nem hangzott el a kollégák kérdései között, hogy mi lesz a Brexit kapcsán. Ön hogy látja, a monetáris politikának a szabályai mennyire érvényesülnek majd a jövőben az Egyesült Királyságban, és a prudenciális megfontolások például. Van-e a központi banknak erre vonatkozóan kialakított szenáriója, akár a, a kemény Brexit esetére, és mi lesz a bankunióval, hogyha egy ilyen jelentős gazdaságú ország kilép? van-e remény arra, hogy hatékonyabban és gyorsabban megvalósul az Egyesült Királyság kilépése után? Lemaradtam a Brexit-tel kapcsolatos kérdés lényegéről. Mi volt a Brexit-tel kapcsolatos kérdése? Hogy a központi bank felkészülte a no deal szenárióra. Ez a lényeg a kérdésemnek. Először is egyetértek azzal, amit mond, hogy intézkedéseink e, jellege korábban reakció volt, de most már prevencióba ment át. Tehát most már tényleg a jövőt alakítjuk, és nem a múltat kezeljük. Tehát viszonylag e, javult a helyzet. Most e, bizalmunk van abban, abban, amit csinálunk, hogy van értelme. Hogy milyen kiegészítő hatalmi intézkedésekre lehetne szükség a központi bankon belül és kívül. Hát ugyanolyanra, mint amilyen más nagy világbankoknak van, de az központi bank ebbe az irányba lépett el, nagyon sokat bővült a a toolboxunk, és ahogyan reagálunk a válsághelyzetekre, vagy a normál árstabilitási politikánkon belül, ez egyre jobban hasonlít arra. És az inflációra, növekedésre kumulatív hatásunk van, De amit kérdez, az persze valamennyi jegybanktól meg lehetne kérdezni a világban. Jelenleg a világban nagy a likviditás mindenhol, és többnyire hasonló expanzív politikát folytat a világban minden központi bank. Sokan persze pont ennek kapcsán mondják, hogy amikor azt mondják, hogy amit, milyen mi intézkedéseket meghozunk, azok rendkívüliek. Nos, ezek a világban mindenhol hasonlóak. Nem ütünk el különösképpen. A monetáris politikának valóban vannak határai. Ez egy filozófiai általános kérdés. És minden intézkedésnek vannak mellékhatásai. És a hatékonyság és a mellékhatások között kell megtalálni a középutat tehát a, ezért mondom azt, hogy a költségvetési politikának ki kell egészíteni a monetáris politikát, és viszont csak akkor van értelmük, hogyha mind a kettő kéz a kézben jár. A globális inflációt alakító nyomások máshol is megvannak a világban, de az inflációs ráta mások, más országokban magasabb szintről csökken, mint nálunk. A Bank of england a központi bank mindig szorosan együttműködött, és már régóta gondolkodunk az esetleges szenáriókon. És a bizottság a temporary equivalence-ről ki, tett kijelentése is arra irányul, hogy a magánszférára gyakorolt hatása a Brexitnek korlátok között tartható legyen. Erről már régóta gondolkodunk, és ezt folytatjuk. Hogy a magán ágazat látja-e a valamennyi kockázatot, az persze kérdéses. Sokan azt mondják, hogy nem, hogy alulbecsülik a kockázatait a Brexitnek, én nem tudom ezt tényekkel alátámasztani, hogy igazuk van-e vagy sem, de ez a köz vélemény. Renew Europe. Kelegem úr, két kérdésem lenne. Drági úr, az ön nevét Írországban is jól ismerik, és pozitívan Cseng a neve, és e, szolidárisak vagyunk, amikor az ön hazája hasonló problémákkal küzdött, mint Írország annak idején. Nos, kérdéseim. A stabilitás és növekedési paktum kapcsán és a költségvetési hiány kapcsán hogyan tudja a kormányokat ösztönözni arra, hogy anticiklikus politikát folytassanak? Mert annyi szorítás van egy-egy kormányon, hogy ez csak sokadik szempont. És ugye amikor költeni kéne, akkor éppen nem tudnak, amikor pedig tudnak, akkor nincs probléma. Ez ö, Németországra is érvényes. Miért jó az, hogyha egyre drágább a német ország által exportált áruk ára? Ez hogyan szolgálja a stabilitást? Ami a bankuniót és az egységes felügyeleti mechanizmust illeti, azt hallottuk, hogy a hitelezési gyakorlat lehet, hogy megszorításokat szenved majd a kis és középméretű vállalkozások világában. Nálunk Írországban, ugye ön járt nálunk, és ott azt mondta, hogy a gyengelkedő gazdaság részben a hitelezés hiányára vezethető vissza. Ugyanakkor azt is mondja, hogy korlátozni kell a hitelezést a felügyeleti rendszer értelmében. Na most akkor nálunk sajnos az a helyzet, hogy az előző trendérvényesülés egyre kevesebb hitelt kapnak a kis és középméretű vállalkozások a két szempont harcában. A fiskális szabályok vonatkozásában elmondtam már korábban is, ezek a szabályok szükségesek, hasznosak, értelmesek, de nem oldanak minden problémát meg, és nem mindig hatékonyak, és nem önmagukban hatékonyak. Tehát abban reménykedem, hogy az Európai Bizottság ennek a jegyében gondolkodik. Ott is körültekintőnek kell hogy amikor általában a költésekről, kiadásokról beszélünk, nem mindegy, hogy milyen területről beszélünk. Még azon országok is, amelyek megtehetik, hogy költenek, ott sem mindegy, hogy mire költenek, hogy technológiára, digitalizációra, termelékenységre, IT-re, oktatásra – hosszú távú potenciálok növelésére költenek, vagy sem. És, és a német exporttermékek azért drágábbak, mert technológiailag jobbak és fejlettebbek. Tehát a növekedésbarát intézkedésekről nem mondhatunk le. Értem én persze az aggodalmakat, hogyha a bankunió megvalósul, akkor ezzel az is együtt járhat, hogy az, a kis és középvállalkozások kevesebb hitelt kapnak. Erre nincs bizonyíték, hogy ez így lesz. Egyfelől arra van bizonyítékunk, hogy egyre nagyobb a hitelezés mértéke, mind a kicsiknek, mind a nagyoknak. Persze országunkért ez különböző, de összességében nem látjuk azt, hogy a bankuniónak általában szűkítő, csökkentő hatása lenne a hitelezésre. Ha jól emlékszem, a, a kis és középméretű vállalkozások és nagyoknak adott hitelek közötti különbség csökkenőben van, hogy ki mennyit kap. De ha a bankunió tényleg nagyobb dimenzióban gondolkodik, és nagyobb ö, fúziókat is el tudunk majd képzelni, tehát nagyobbak lesznek a dimenziók, ö, aminek ö, sok előnye van. Nem biztos, hogy ennek persze az a negatív mellékhatása is meg lesz, hogy a kicsik elfelejtődnek. A Bázel 3 követelmények tekintetében azonban igaza lehet, mert a, ott szabályozza a szöveg a hitelezések típusait és a kockázatokról beszél. Ha valami nehezítheti a kicsiknek való hitelezést, ez az általános kockázati tényező, de nem ezek a makrofolyamatok. Köszönöm. Nikola Pedicini kap szót. Grazie, grazie Presidente, grazie Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, drági elnök úr, hogy eljött és válaszol a kérdéseinkre. Először a strukturális reformokról többször is szólt eh, az egyes államoknál. Azonban nem beszélt eh, az Európai Unió szintű strukturális reformokról. Ön azt mondta, hogy ez politikai szintű kérdés, ezzel egyetértek, de mi politikai döntéshozók kell, hogy mi is rálásunk ezekre a kérdésre, főleg azért, hogy jobban irányíthassuk politikai döntéseinket. Aztán ez olyan, mint a házi feladat. Hogyha nem végezzük el a házi feladatot, akkor nem tudunk megfelelően lépni. És gyakorlatilag, főleg Olaszország esetében ez a helyzet. A kollega is beszélt erről. Nyilván nem mindenki tudja, hogy 92-ben Olaszország ö, mit tett. Ez pedig azt jelenti, hogy azok az adók, amelyeket az olaszok fizetnek, sokkal magasabbak, mint az államadóság. 30 milliárdról beszélünk itt évente. Tehát negatív a mérleg, ami a közadóságokat illeti. Végül Olaszország kétszer magasabb kamatokat fizetett ezért. Kivásárolna 10 ezer eurós autót azért, hogy aztán utána 30 ezer eurót fizessen adóban. Ez óriási különbség. Tehát, ami a kamatokat illeti, különbséget kell tenni a jogos értékek, illetve a manipulációs értékek között. Tehát a következő kérdésem. Ön hogyan gondolkodik a, az LKB-ról? Nevezetesen, hogy legyen fe, szerepe a kamatok meghatározásában, amelyek alacsonyabbak legyenek, mint az inflációs szintek. Így lehetne az adóságokkal foglalkozni, de a politikák nem tennék tönkre a piacunkat. Köszönöm szépen. Um, I'll say one word in Italian, and then I'll... Egy gondolatot olaszul. Az LKB e szerződésében, sem az európai szerződésekben nincs ez benne. Az LKB e célja az árak stabilitása, nem pedig az államadóság kezelése az egyes országokban. Tehát azt mondtam olaszul, hogy az egyes országok kamatait nem lehet meghatározni az EKB részéről, ez sem az európai szerződésekben, sem pedig az EKB alapszerződésében nincs benne, hiszen az EKB célja az ástabilitás, nem pedig az egyes országok deficitének kezelése. Ha megváltoztatják az alapszerződést, meg lesz, amit akarnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Iro Ilio Maroma, szocialista frakció. Tisztelt elnök asszony! Én is szeretnék csatlakozni azon képviselőtársaimhoz, akik nagyon nagyra értékelték a munkáját, drági úr. Én az egyik északi tagállamot képviselem, és az ön neve mindig is sikeres monetárpolitikához kapcsolódik, illetve az eurozóna megmentéséhez. Két kérdésem lenne. Az ön mandátumára vonatkozik, az egyik az inflációra, a másik pedig a gazdasági és monetár unió szerepére. Kezdjük az inflációval. Elképzelhető, hogy még mindig a régi időket éljük, és a régi háborúkat vívjuk, ahol az infláció tényleg valós probléma volt? Vagy elképzelhető, hogy a globalizáció világában a magas infláció kockázata már alacsonyabb, mint korábban volt. És nagyobb a kockázat a munkanélküliségnek, mint korábban. De amikor az LKB, az EMU ö, szerepéről beszélt, említette, hogy változásokra van szükség, hogy ne prociklikus politikákat kövessünk. Azonban a jelenlegi szabályok értelmében nem kellene felhalmoznunk adóságot. És amikor túl nagy a likviditás, akkor viszont nincsenek szabályok, hogy ezeket a pénzeket hogy használjuk fel. Kellene, hogy legyenek olyan szabályaink, amelyek azokra az országokra vonatkoznak, amelyek jól teljesítenek hogy ők hogyan vegyék ki a részüket az eurózóna növekedéséből. Köszönöm. Válasz. Azt gondolom, gyakorlatilag a válasz a kérdésére az, hogy központi fiskális kapacitást kell létrehozni. Egy olyan fiskális eszközt, amelyet fel lehet használni arra, hogy stabilizáljuk a gazdasági ciklust, az egész eurozónában, a különböző tagállamok vonatkozásában. Már említettem, hogy ahhoz, hogy hatékony legyen ez a fiskális eszköz, ahhoz megfelelő mérettel kell rendelkeznie, és automatikusan kell működnie. Azonban ennek a fiskális kapacitásnak minden tagállam részéről támogatottságra kell lennie. És gondolom erre kérdezett rá így lehet a szolidaritást is az egyes országok részéről figyelembe venni. Nyilván ennek megvan a megfelelő felelőssége is az egyes tagállamok részéről. Ezért olyan nehéz megegyezni, hogy hogyan lehetne létrehozni ezt a fiskális kapacitást. A racionális szempontból ez nagyon értelmes lenne, de ugyanakkor le kell küzdeni a bizalom hiányát az egyes országokban, azon felelősségek vonatkozásában, amelyek költségvetési politikáikra vonatkoznak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy már nagyon-nagyon kifutottunk az időből, spontán felszállásokat sajnos nem tudok engedélyezni, és át kell térnünk a következő témára. Úgyhogy, drági úr, nagyon köszönöm a, a monetáris témában lefolytatott dialógust, és áttérnénk a nyilvános meghallgatásra. Úgyhogy most az Európai Rendszerkockázati Testület elnökeként üdvözlöm önt. Tudják önök is, a makropudenciális kérdésekért felelős ez a testület az Európai Unión belül. Ugyanazok a szabályok érvényesülnek, és azt hiszem, hogy most négy percet adhatok csak a kérdésekre, mert tényleg nincs sok időnk. Parancsoljon, drági úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy másodszorra szólhatok a bizottságokhoz az idén. Utoljára jelenek meg itt a rendszerkockázati testület elnökeként itt, de első alkalommal a 9. parlamenti ciklusban. Legutóbb, amikor itt voltam a testület elnökeként, elmondtam, hogy a makroprudenciális politikák terén mit értünk el, és meg, mik a fő kihívások előttünk. Ma a ö, háztartási ö, ingatlanokra szeretnék kitérni. Ö, már korábban is volt szó erről. Ö, az ilyen ingatlanokkal kapcsolatos fejlemények a pénzügyi stabilitásra és a reálgazdaságra is kihatnak. Biztosítva azt, hogy a bizottság tehát tudja, hogy hogyan mérjük ezt fel. Nagyon fontos, mert így eh, számoltatható el az Európai Parlament előtt. A pénzügyi stabilitás volt a legfontosabb feladat, és megfelelő reagálás ennek megfelelően. Hogy ne legyen nyomás, de ugyanakkor fel is lépjünk, amikor kell. Ennek egyik része az figyelmeztetések megfogalmazása, hogyha bizonyos területeken a stabilitás fel megbillenése fenyeget. Aztán ajánlások a következő lépés, ahol nem csak a kockázatokra mutatunk rá, hanem arra is, hogy hogyan lehetne ezeket orvosolni. A további ö, ilyen jellegű ö, ingatlan vizsgálat alapján öt figyelmeztetést és hat ajánlást ö, fogalmaz meg ma a testület a középtávú ö, problémák vonatkozásában. Politikai döntéseink dokumentumokban is megtalálhatók, három jelentésben. A figyelmeztetések és ajánlások országspecifikusak, és az eszközök felhasználhatóságára mutatnak rá az egyes országokban, illetve hogy hol tapasztalhatók a gyenge pontok. Ezek esetleg az egyes háztartások eladósodása, a az ingatlanárak fejlődése, a hitelek alakulása, például az a terület, amelyekre rámutathatunk amennyiben a, ö, megfelelően alkalmazzuk a, a, az instrukciókat, akkor ö, ezek kiküszöbelhetők. Ellenzéseink azt mutatják, hogy vannak olyan eszközök, amelyekkel nem rendelkeznek az egyes országok, Mások viszont felhasználják azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre állnak. Ezt szeretném mondani, hogy mióta legutóbb itt jártam, az éves jelentésünk is megszületett, amely a kockázatfelmérést is támog, tartalmazza, illetve hozzájárulásunkat a makroprudenciális keretekhez. Kettőzer 20. március 31-ig tart ez. El szeretném mondani azt is, hogy a testület hogyan vitatja ezt meg. Három nap múlva lesz a makroprudenciális mázsokról és csökkentésekről szó. Ez nagyon fontos makroprudenciális eszköztár. Megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet biztosítani a gyors és információcserét az érintettek között az egyes fiókok tevékenységéről. Ezen kívül fel kell, felül kell vizsgálni a kibérkockázatokat is például általánosságban. Továbbra is elgondolkodunk azon, hogy az egyes pénzügyi rendszerek struktúrája hogyan változik, illetve hogy eddig milyen tapasztalatokat szereztünk a makroprudenciális politikákkal. Három olyan terület lesz, amelyen a negyedik éves konferenciákon, amely csütörtökön kezdődik, szó lesz, és kérem, csatlakozzanak hozzánk Frankfurtban ez alkalomból. Nagyon köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseiket. You, uh, now we have... Köszönöm szépen. Uh, Kircosz képviselő a néppárt uh, részéről. Köszönöm szépen, drági úr. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek az euró erősítéseért és azért a támogatásért, amelyet a görög gazdaságnak nyújtott. Volna néhány kérdésem a görög rendszer kockázatról az új feltételek mellett. Egy alacsony kamatlábú időszakban olyan országok esetében, mint Görögország, amelyek eladósodottsága magas, úgy gondolom, hogy meg kell változtatnunk a hagyományosan magas kamatlábakat, és olyan költségvetéseket kell kialakítanunk, amelyek, amelyeknél az, a kamatlábak alacsonyak, hogy az adósság szolgáltatás olcsóbb legyen, és így elsődleges szolgáltatásokat is tudjunk nyújtani. Egyetért ezzel? A nem teljesítő hitelek a görög bankok részéről magas, nagymértékűek az euróövezetben. Ezek egy valódi fenyegetettséget jelentenek a görög gazdaságra nézve. Hogyan értékeli azt, hogy ezek mekkora fenyegetést jelentenek a görög bankrendszerre? A mennyiségi enyhítés ösztönzőket nyújt Görögországban, az emberek kötvényeket vásárolnak. Az ön véleménye szerint ez megfelelően működik? Véleményem szerint ez későn jelentkezett. Szeretném tudni, hogy a célt hogyan tudjuk hatékonyabban elérni. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Az első kérdése a görög deficit többletre vonatkozott. Először is azt kell biztosítanunk, hogy az EU fent tudja tartani a jelenlegi kedvező piaci feltételeket. Voltak nagyon is jelentős előrelépések az elmúlt évek során Görögországban a reformoknak köszönhetően, és tudjuk, hogy milyen súlyos volt a kiinduló pont, hogy finoman fogalmazzak most Görögország növekedési pályára lépett, és nagyon fontos megőriznünk Görögország jelenlegi hitelességét. Nagyon kedvezőek a piaci feltételek, ami a piacra jutást illeti. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés politika szempontjából a legfontosabb, amit figyelembe kell venni, és ami a költségvetés eredményét illeti, azt hiszem, már túlléptek a célon, tehát a gazdasági fejlődés úgy tűnik, hogy elismerte azt, hogy valódi előrelépés történt. Ami pedig a nem teljesítő hitelek csökkentését illeti, ez továbbra is kulcsfontosságú, ugyanis ha magas ezeknek az aránya, és egyébként ez nem csak Görögország esetében jelent problémát, a nem teljesítő hitelek nagy aránya a bankrendszer törékenységét is jelenti, és veszélyeztetik a privát gazdaság felé való hitelező képességét, tehát létfontosságú az NPL-ek arányának csökkentése. Ezt azonban úgy kell véghez vinni, hogy a fizetések kultúráját ne veszélyeztessük, illetve a bankrendszert, és általánosságban véve a magángazdaság finanszírozását. Ez azt jelenteni, hogy megfeledkezhetünk a szociális dimenzióról? Minden bizonyal nem, de a két aspektust el kellene különíteni egymástól. Más szóval, az MPR-ek problémáját úgy kell kezelni, hogy az hatékony legyen, és egyidejűleg a szociális aspektusokkal is kell különböző szakpolitikák, mint például a költségvetés politika által kezelni, és ugye a kvantitatív enyhítést is kérdez, és érintette, de nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem a kérdést. Görögország az egyetlen olyan euróövezeti ország, amely nem vesz ebben részt. Nos, igen, tudja, hogy ez a jogosultságon múlik. Bízom abban, hogyha a dolgok úgy haladnak, mint most, és folytatódik a jelentős előrelépés a reformok szempontjából, akkor meg lesznek azok a feltételek, amelyek által ehhez Görögország is hozzáfér, de folytatódni kell a fejlődésnek. Köszönöm szépen Poltang az SND részéről. Köszönöm elnök asszony, drági úr. Nos, ez az utolsó alkalom, hogy itt jár, és szerzett magának ellenfeleket is az utóbbi hetekben. Hát ez az utolsó alkalom ahhoz, hogy most őket is meggyőzze. Másfél hete azt mondta, hogy Hollandiában 15 milliárd áll egy befektetési alap rendelkezésére, és akkor azt mondta, hogy akkor aktiválják ezt az összeget. Tehát akkor újból kezdem. A sajtó tájékoztatóján másfél hete Hollandiát említette példáként, és említette, hogy 50 milliárd áll rendelkezésre. Ön azt mondta, hogy akkor aktiválják ezeket, de a kormány ezt nem tette meg. Ön csalódott amiatt, hogy Hollandia nem vállalta fel ezt a vezető szerepet? Ez az egyik. A másik, a lengyel jegybank azt nyilatkozta, hogy sokkal zökkenőmentesebbé tehetnénk a gazdasági ciklust. Vannak rendelkezésre álló eszközök, amelyek alacsony kamatlábak mellett szükségesek a jelenlegi környezetben, és szükség van egy olyan monetáris politikára, amely kedvezenek a rugalmasságnak. A nyomás nem elegendő? Ahhoz, hogy elérjük azt, amit lehetséges más szóval, nincs ez szükség jobb koordinációra egy makroprudenciális politikához? És hát nézzük meg a konkrét helyzetet, ugye alacsonyak, negatívak a kamatlábak, az ingatlanpiac virágzik, de vannak olyan országok, ahol nincsenek anticiklikus pufferek a bankok számára, nem változtatnak az ingatlanpiac feltételein, és ha politikusként tekintek a helyzetre, akkor engem aggaszt az, hogy virágzik a piac, ami lehet, hogy a gazdaságban visszaesést eredményez majd. Az első kérdésére válaszolnék. A fiskális politika akkor lehet egy hatékony kiegészítője a monetáris politikának, és akkor lehet különböző országokban egy hatékony makrogazdasági stabilizátor, hogyha egy hosszú úton haladunk végig. Ez hosszú és kemény utat feltételez, de most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol tisztában vagyunk a helyzettel, ezért sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint három vagy négy éve fokozatos, tehát ez a folyamat, az emberek most egyre inkább megértik azt, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Tehát a fejleményeket kell néznünk, és ne szalasszunk el egyetlen lehetőséget sem, amikor kimondhatjuk, hogy mit kell megtenni. A második kérdése arra vonatkozott, hogy az SRB elég hatalmas, elég erőse ahhoz, hogy megakadályozza azt, hogy egyes országok elkerüljék a szükséges makroprudenciális eszközök alkalmazását. Amikor a testületet létrehoztuk, nem egy közvetlen politikai döntéshozó testület testületet akartunk létrehozni, hanem egy tanácsadó testületet, amely figyelmeztető jelzéseket és ajánlásokat fogalmaz meg. ha összevetjük a jelenlegi helyzetet a négy évvel ezelőtti helyzettel, nem volt makroprudenciális eszköztár gyakorlatilag sehol Európában, tehát az SRB mi persze egy kicsit elfogult megfigyelők vagyunk, de nagyon pozitív befolyást gyakoroltunk egy eszköztár létrehozására, illetve ennek a kiterjesztésére és a makroprudenciális politikát így most már komolyan vették az országok. A makroprudenciális politikák végrehajtása politikai szempontból gyakran nehéz, ezért vannak olyan országok, amelyek késleltetik ezt, vagy akár nem is hajlandók meghozni ezeket a politikai döntéseket. Hogy ez a bankrendszerhez kapcsolódik-e, mi fel vagyunk vértezve felügyeleti hatáskörökkel, hogyha megnézzük például a nagymértékű kockázat koncentrációját bizonyos területeken, mint az ingatlanpiac, de hogyha ez De ha nem bankokról van szó, ugye vannak olyan ágazatok, eh, ahol eh, ahol nincsenek eszközeink a nemzeti hatóságoknak vagy az LKV-nak a kezébe eh, adni egy makroprudenciális eh, tárat ahhoz, hogy eh, az árnyék bankrendszert vagy a nem banki ágazatot felügyeljék. Ezek az eszközök korábban hiányoztak, és azt hiszem, hogy önökre nézve a jövő szempontjából ezek a legkomolyabb kihívások. Köszönöm szépen. Mivel nincs sok időnk, most már nagyon röviden kérdezzenek. Tessék! Tisztelt elnök úr! Köszönöm, hogy eljött, és a szisztemikus kockázatokról kérdezhetjük. Én a házárakra szeretném irányítani a figyelmet 2018-ban. Az EU-ban a házárak hirtelen megnőttek, jóval az inflációs ráta fölött. Spanyolországban 6-7-8-9 százalékkal, Portugáliában is nőttek az árak, Németországban 5,2 százalékkal. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Lát-e abban veszélyt, hogy esetleg az Európai Unióban is lesz egy ingatlan buborék, és a nulla kamatos, 0%-os kamatpolitika nem hat -e negatívan erre, és a fogyasztói indexben ugye a ingatlanárak hatása csak közvetetten jelentkezik, nem hanyagoljuk el ezt a szempontot. Köszönöm a kérdést. Amikor ajánlásokat bocsátottunk ki, utaltam is ezekre a bevezetőmben, Csehország, Németország, Franciaország, Norvégia tekintetében, Belgium, Franciaország, Hollandia, Svédország vonatkozásában is, hogy már 2016-ban, hogy vannak ilyen kockázatok, és most, most már ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy a szisztemikus kockázatokat kezeljék a tagállamok. Tehát a, mi megfeleltünk a szerepünknek, láttuk a kockázat jelentkezését, és jeleztük az országok felé. Az alacsony kamatlábak ugye a hitelezést ö, ö, javítják, és nyilván akkor egyre többen akarnak lakást venni, ez pedig felverheti valamelyest az árakat. Szerintem nem a monetáris politikával van a baj. A mi mandátumunk, feladatunk az árstabilitás megőrzése és az ösztönzése a gazdaságnak. Itt makroprudenciális kiegészítő intézkedésekre van szükség, nem az alappolitika megváltoztatására. Amikor a kockázatokat elemezzük az ingatlan piacon, akkor értékeléseket végzünk és vizsgálunk meg, statisztikai átlagokat vizsgálunk ezeknek a dinamikáját, figyeljük, hogy lokális vagy általános a túlértékelés, az egész kontextusba helyezzük a ciklikus árváltozások ciklusába, és vannak ugye ellátási szűkületek is, tehát az árak felmehetnek más okokból is, környezeti okok miatt, szabály, új helyi szabályok miatt, és vizsgáljuk a hitelezők, a hitelfelvevők erősségét, hogy az ő viselkedésüket mi kényszeríti ki, és hogy mennyire érett egy adott országban a hitelezési piac, illetve a jelzálogpiac. Egyes országokban tipikusabbak a rövid távú jelzálogok, máshol a hosszú távúak. Tehát nagyon sok szempontot kell megvizsgálni, amikor a kockázatokat összevetjük. Van, ahol országokban, egyes országokban fix kamatozású a jelzálog. És ez szerint kell megnézni, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség. Ez nagyon komplex kérdés, és tagállami szintű elbírálást igényel. Mariszket Kató a zöldek részéről. Köszönöm a szót. Utolsó alkalmam ez, hogy megszólíthatom Önt, drági úr, volt már erre alkalom persze. Most a, a klímaváltozásra gyakorolt hatását szeretném firtatni a stabilitási politikának. Sajnos egyre aktuálisabb ez a kérdés, mert éppen most nyílik a New Yorki klímacsúcs, úgyhogy a too late, too sudden jelentésre szeretnék most hivatkozni. A szisztemikus kockázatok környezete gyakorolt hatásáról szólt ez az elemzés, és 2016-ban ez a jelentés feltárja, hogy a makroökonomiai hatása például az energiahasználatot ösztönző vagy korlátozó intézkedéseknek közvetlenül környezeti kihatásokkal járhat. Az új bizottság úgy tűnik, hogy a fenntarthatóságot fogja prioritizálni, és gyors átállást akar majd a gazdaságban, az energiaellátás tekintetében, és ezen értékek tekintetében. És valóban, ahogy a jelentés is óvat ettől, most a, a karbonintenzív iparágak és létesítmények most ösztönzést kaptak, ami szemben megy a klímapolitikánkkal. Hogyan lehetne a használaton kívüli létesítményeket úgy újra bevonni a termelésbe, hogy azoknak a használata a foszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos politikánkkal összhangban legyen, és a szénkibocsátás ne növekedjék. Thank you. As you, as you... Köszönöm. Igen, valóban 2010-ben kiadtunk egy ilyen jelentést, és és azt is kilátásba helyeztük, hogy lesz esetleg egy másik jelentés a tudományos eredmények függvényében. A klímaváltozás láthatóbbá vált az utóbbi években, és egyre jobban jelen van az emberek tudatában a probléma. Éppen ezért a központi bank, egyébként számos szakértői csoporttal működünk együtt a klímaváltozás kapcsán is, maga kezdeményezte ezt a jelentést, és azt, hogy legyen egy másik is. A klímaváltozással az SSM és a központi bank is foglalkozik, más szempontból persze. A központi bank számos intézkedést hoz a látható frontokon. Ugye erről beszéltünk már egymással, hogy például a nyugdíjalapoknak is van erre hatása, a lényeget mondjam. Úgy tűnik, hogy mindenki jobban akar teljesíteni környezeti szempontokból, mint három szervezetünk. És ez a folyamatos gondolkodás erről biztos vagyok benne, hogy aktívabb, megfoghatóbb részvételét fogja eredményezni a központi banknak a környezeti problémák megoldásában ennek jelei vannak, és az utódon pedig tudom, hogy elkötelezett a e témák iránt. Köszönjük. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A ö, rendszerkockázattal felszeretném hívni a Deutsche Bank helyzetére a helyzetet, a, a figyelmet nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak. A fúzió nem jött létre a többi német bankkal, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok minden arra mutat, hogy nem jártak sikerrel. Drági elnök úr, a következő kérdésem. Ön szerint, ha a Deutsche Bank kudarcot val. Ö, mi lesz? Tudjuk, hogy ennek nagyon súlyos pénzügyi és gazdasági következményei lennének az egész bankrendszer Európában. Ugyanis ebben, ezen okoknál mellett lehet, hogy a Belint nem alkalmazza a, a, a német kormány, hanem egy bail-outot. De a bankfelügyeleten belül akkor az történne, hogy egy ilyen esemény miatt elveszítenék a szavahihetőségűeket. Tekintettel arra, hogy a Deutsche Bank ugyanolyan, mint az összes többi északi, észak-európai bank, ahol is nagyon sok összetett származtatott eszközzel rendelkezik, stb. stb. Nem hiszem, hogy a felügyeleti rendszernek csak egy bizonyos termékek csökkentésére kell, hogy koncentráljon. Nem gondolja, hogy ezek a mérlegek rendszerkockázatot jelenthetnek állandóan? Köszönöm szépen, angolul válaszolnék. Először is egy egyes intézményekről nem szeretnék most itt beszélni, a másik pedig a bail-in, bail-out-ra vonatkozó szabályok, azok, amelyek általában alkalmazandók minden bank esetében. Ezeket az IBR, e BRD határozta meg, az SSM, és bármilyen bankra vonatkoznak ugyanolyan módon. Harmadsorban tökéletesen igaza van, a második, harmadik szintűn, általunk a második, harmadik szintnek nevezett eszközök vonatkozásában. Tehát ugyanúgy odafigyeltünk, mint az MPL-ekre. Tökéletesen igaza van, decemberben lesz egy jelentés ebben a témában, ami viszont a felügyeleti ágat illeti, már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és hatékonyabban, mint korábban az elmúlt másfél év során. Úgyhogy az eljárás már be is indult. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Johan van Oberfeld, LCR. Köszönöm szépen. Drági úr, azt gondolom, teljesen igaza van, hogy rámutatott arra, hogy az ingatlan területén tapasztalt fejlemények kívül fontosak, mert láttuk már, hogy az ilyen jellegű válságok óriási gazdasági problémát jelenthetnek. Bár ellentmondást látok az LKB e kamatpolitikája, illetve a között, másrészt, hogy szigorúbb szabályozó politikákhoz ragaszkodnak, ami a pénzügyi stabilitást illeti. Úgy láttuk, hogy a bankok, a nyugdíjalapok és a biztosító cégek nagy nehézségekkel küzdenek, tekintettel azon kamatokra, amelyek pillanatilag ö, léteznek, ez éppen csak a túlélésük közelegendő. És ez aláshatja a pénzügyi stabilitást. Harmadsorban szeretném, hogyha egyes elemzők közelmúltbeli megjegyzéseire reagálna a hitelező, hitelpiacok terén. Köszönöm. Mikrofont kérünk szépen. Teljesen helyesen gondolta, szerintem nincs ellentmondás az erőteljesebb piac prudenciális eszközök, illetve az alacsonyabb kamat politikák között. A második az egész makrogazdasági helyzetre ö, reagál, a másik potenciális forrásokat jelent, forrásokra utal rá a piacok bizonyos területein, tehát ezek inkább egymást kiegészítik, mint egymást helyettesítenék. Köszönet és hála a makroprudenciális keretnek és a mikroprudenciális keretnek, illetve a regulátori keretnek, hogy a monetár politika megengedheti magának azt, hogy olyan könnyen alkalmazható legyen, és olyan exponenciális jellegű. A második dolog az nyugdíj alapokra vonatkozik. Nos, ami a magánnyugdíj pénztárakat illeti, vagy azokat, amelyek jó nyereséget ígérnek. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e megfelelő hátterük, ami a pénzügyi eszközöket illeti, vannak olyanok, amelyek nagyobb kockázatot jeleznek, jelentenek. Ezen kívül, ami a nyugdíjak állami kifizetéseit illeti, problémát jelenthet a demográfiai kihívások miatt. Úgyhogy ez a helyzet a nyugdíjalapokkal, de kétségtelenül igaz, hogy a negatív kamatpolitika különösen nagy kihívás a nyugdíjalapok számára. Kevésbé talán a biztosító cégeknek. Végül, ami a what we are seeing today is, first of all... Ami a biztosítékkal ellátott hitelt illeti. Az Egyesült Államokban jelentősen leértékeltek bizonyos ilyen jellegű hiteleket. De hogy ez elsősorban a bankrendszerben van-e, vannak olyan bizonyítékok, amelyek azt, arra utalnak, hogy nem annyira a bank ágazatban található ez. Nálunk kisebb ennek a láthatósága, és kevesebb eszközzel rendelkezünk ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm, Huszékusz Mao Gue. I will speak in Portuguese. Portugálul fogok beszélni. Az egyik lényegi kockázat összefügg az adóság fenntarthatóságával, az államadóság, illetve a magánadóság fenntarthatóságával. Szerettem volna megismerni az LKB e véleményét erről a kérdésről, tekintettel a makrogazdasági egyensúlytalanságokra, melyek a monetáris politika miatt súlyosbodtak, ugyanis hogyha az egyensúlytalanság fennáll, illetve fennmarad az európai gazdaságban, a deficittel rendelkező gazdaságokban az a, ennek az állománynak a növekedése elkerülhetetlen, és ezt csak kohéziós politikák által lehet orvosolni, mert az egyensúlytalanságot csak így lehet felszámolni. Úgy tűnik számomra, hogy most egy zsákutcában vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy a deficites gazdaságok azért, mert eladósodtak, nem hajthatnak végre olyan költségvetési politikákat, amelyek által a strukturális problémáikat megoldhatnák a gazdaságban, és ugyanakkor nem a második kérdésem erre vonatkozik, nem hajthatják végre a e, szerkezetváltással kapcsolatos politikákat sem. Köszönöm, hát akkor e, szerettem volna, hogyha ezekről a problémákról e, beszélt volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyetértek a különbség, a, maga, a különbségek a, a magas szinten adott eladósodottság miatt növekednek, ugyanakkor van valami, ami miatt az euróövezet a világ más részeihez képest jobb helyzetben van. Átlagban a magánadósság alacsonyabb, mint a világ más részein. Az államadóság továbbra is növekszik a válság óta, de gyakorlatilag ugyanolyan szinten van, mint a válság előtt most. Ugyanakkor a magánadósság fokozatosan csökken. A különbségek csökkentek az euróövezetben, említettem az imént, hogy az érték alapú növekedés szempontjából a különbségek minimális szinten vannak. A kohéziós alapok minden bizonyal hasznosak, és eddig is nagyon komoly hatást értek el, de még ezekkel együtt is a strukturális reformok továbbra is kulcsfontosságúak lesznek. Köszönöm szépen, Danuta Hübner a néppártól. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két kérdésem lenne. Az egyik kapcsolódik ezen új kockázatokhoz, ugye az éghajlatról beszéltek, de vannak mások is, amelyek például a digitalizációval vagy a kiberkockázatokkal állnak összefüggésben. Az e SRB az éghajlattal kapcsolatos kockázatot a legutóbbi Európa stressztesztekbe beleépítette, és ugye a kiber kockázatnak való kitettséget is figyelembe veszik. Tervezik-e, hogy a bankágazatot is szemügyre veszik, illetve a bankokra nézve is kidolgoznak-e ilyen teszteket, amelyekben figyelembe veszik az éghajlat, képviselte kockázatot és másokat is. Az második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy azt hiszem jövőre lesz a Solvency 2 felülvizsgálata, az Európai Bizottság az EOPA-hoz fordult, és az ESRB a tavalyi jelentésében, ha nem tévedek, a makroprudenciális felügyeletről beszélt, és különböző hatásköröket javasolt, amelyek túl mutatnak a nemzetközi kereten. A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen helyzetben és ebben a konkrét kontextusban lát-e kockázatot abban, hogy az európai biztosítók versenyhátrányba kerülnek más országokhoz képest, és elmondhatjuk-e általánosságban, hogy jó az, amikor a globális követelményeken túl mutatunk, túllépünk, ennél többet teszünk, ez megtérül-e? És helyese, hogy ezt tesszük, vagy talán inkább nem kellene így eljárnunk. Köszönöm. Köszönöm. Az első kérdés a pénzügyi stabilitási kockázatra vonatkozik, illetve a kiberbiztonsággal való kapcsolatra. Az SRB felügyelő testülete létrehozott egy kibercsoportot, amely inputot gyűjtött a tagoktól, hogy értékeljük a fő fenyegetettségeket, a fő sérülékeny pontokat, és egy elemzést is végrehajtott, amelyben egy újonnan kidolgozott elemzési keretet használt fel, és azt vizsgálta, hogy egy ilyen sok előidézhet egy szisztémikus sok hatást. Az év végén, vagy talán még hamarabb kiadjuk az erre vonatkozó jelentésünket. Ha, ahhoz, hogy egy kibertámadás szisztemikus legyen, meg kell, hogy dőljön a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom, azon túl, hogy lehetnek operatív nehézségek, illetve operatív problémák. Az éghajlatváltozás szempontjából a biztosítókat nyilván ez érinti mindkét oldalon, az értékek, az eszközök oldalán nyilván vannak olyan karbonintenzív ágazatok, amelyek nem képesek elérni, a, teljesíteni a követelményeket, és az életbiztosítások szempontjából pedig keresetekkel nézhetnek szembe, tehát ezekre az aspektusokra odafigyelünk, a viszont biztosítók és a pénzügyi piacok is hozzájárulhatnak az ágazat kapacitás építésének javításához, ami pedig a Solvency 2-t illeti. Azt kérdezte, hogy a Solvency 2 alkalmazása a viszont biztosítókat versenyhátrányba helyezi-e a globális szintéren. nem látom, hogy ez történne. Tudja, hogy intenzív párbeszéd folyik a szabályozók és a biztosító társaságok között már 15 éve. Alfred Sand, SND. Alfred Sand, az utolsó kérdés. Szocialisták és demokrat, demokratáktól. Feltételezve, hogy a bankunió megvalósul úgy, ahogy akartuk, akkor is érdekelne, hogy az irányító testületnek mi a véleménye a KKV-k és a kisállamok helyzetéről ennek tükrében, mert ezeket az országokat az jellemző, hogy gyakran üzleti nissek vannak bennük, és ezek túl kicsik ahhoz, hogy a nagy bankokat a határokon átvonzzák, és sokan úgy tekintik, hogy nem érdemes ezekkel foglalkozni, mert túl kicsik. De a kis bankok is képviseletnek szisztemikus kockázatot országmérettől függően. Tehát prudenciális szabályoknak rájuk is kell vonatkozniuk. And inhibiting their risk appetite. És ezért egyeseknek az étvágyát felkeltik. A bankok támogatása sokat csökkent, így aztán a bankok is visszariadnak az új kis szégek, startupok támogatásától, új termékelképzelésektől. Lehet-e tenni valamit, mit tehet a tanács a, a központi bankban, hogy a kisbankokat a konfekció szemlélet ne érintse hány, hátrányosan? Az ön kérdése egy fontos aspektusra világít rá. Ha megnézzük az eurózónán belüli, vagy akár az Európai Unión belüli bankrendszert, tény, hogy túl sok a kapacitás egyfelől, tehát a kicsik és a nagyok ö, ö, különböző kockázatokkal, különböző veszélyekkel működnek, tehát nincsen valóban konfekció megoldás, ami minden bankra egyformán érvényes lenne. Ugyanakkor valóban a nagyokra és a kicsikre is vonatkozik egy csomó szabály egyformán. És ez valóban árt-e a kicsiknek, az ő hitelképességüknek, hitelezési képességüknek. A kicsiknek és a nagyoknak is lehet strukturális gyenkesége, ugyanakkor valóban ugyanaknak a szabályoknak kell megfelelniük. Ön szeretné, hogy arányosabbak legyenek a szabályok, vagy az érvényesítésük. Azt szeretné, hogy különbséget tegyünk a kicsik és nagyok között, és esetleg a kicsiknek jobban engedjünk. Van olyan jogalkotás, olyan világ a Földön, ahol ez így van. El lehet lépni egy picit ebbe az irányba talán, de a jelenlegi rendelet nem tesz különbséget kicsik és nagyok között. Pont azért, mert gyakran a kis bankok is rejthetnek magukban rendszer szintű kockázatot, és nem szabad őket sem elengedni, kezüket elengedni, mert a nagy rendszert is veszélyeztethetik. Köszönjük szépen, drági úr, ezzel végére értünk a mai meghallgatásnak. Köszönjük mindenkinek! Okay. I would like to Szeretném folytatni az ülést, ha megengedik. Van kalapácsa, elnök asszony. Á, szuper. Nem tudtam, hogy mire való ez az eszköz, most már rájöttem. Szavaznunk kell több témában, de húzom az időt, hogy mindenki megérkezhessen a szavazásra. Néhány bejelentést kell tennem. A koordinátorok ülésén, amely 18-án és 22-én volt, a következő döntéseket hozták a koordinátorok. A parlamenti folyóügyek témában egyetértettek a koordinátorok, hogy első olvasatban a plenáris elé kell vinni bizonyos témákat, és az előadók megmaradnak azok, akik voltak, csak azokat pótoljuk, akiket nem választottak újra. Az együttdöntési eljárásokban is kell döntenünk. A parlament nem döntött még számos témában, és látnunk kell, hogy az egyes frakciókból az újra nem választott tagokat pótolni kell, és a következőt döntöttek a koordinátorok. Az NDL direktívet, irányelvet megosztjuk két részre, és új határidőt jelölünk ki a módosítókhoz. Az új határidőt ugyancsak kijelölünk a makroökonomiai eljárásra vonatkozó dosszié kapcsán is. Ez azonban már súlyos késerelmeket szenvedett eddig is ez a dosszié. Az IMF és ISP ügyében új javaslatot várunk a bizottságtól, és a módosítók határidejét is lehet, hogy megváltoztatjuk. A következő koordinátorok ülésének témáit is meghatározták a koordinátorok. Az, az ECON tovább dolgozhat mindazon dossziékon, amelyeket az előbb még nem említettem, és a kinevezések a Distance Sales of Goods and Certain Domestic Supplies of Goods témában a Renew kaphatja a témát, a néppárt kapja meg a fizetési szolgáltatásokat, az áfa csalások témát a néppárt kapja meg, a tanácsi irányelv a hozzáadott érték adó témában a 2008 per 118-as szabály ügyében a szocialisták és a demokraták kapják meg, Az európai gazdasági politikák koordinációja európai szemeszter témát a néppárt kapja meg, az Európai Központi Bankról szóló éves jelentés a szocialisták és demokraták, a versenypolitikáról szóló éves jelentést a Renew frakció, a Bankunió éves jelentés ez a szocialisták, demokraták, az Európai Unió 2020-as költségvetésének valamennyi szekcióját a néppárt, és az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló jelentést a zöldek, ami az időterveket illeti, a koordinátorok az ECON ülések időpontjait meghatározták 2019 végéig, és a 2020-as A tervezett naptáról is megállapodtak, illetve a koordinátori ülések időpontjairól is. Az IMF-hez tervezünk egy utazást október 16-20-a között Washingtonba, a koordinátorok megállapodtak, hogy a Dohon szabályok értelmében két néppárti, két szocialista, egy rinyú és egy zöld, illetve egy ID-s képviselő vehet ezen részt. Abban is megállapodtak, hogy az ECOM-ban szeptember lesz egy meghallgatás Jurova biztossal az AMLD végrehajtásáról, ez időközben megvalósult ez a meghallgatás szeptember 5-én, és a LIBE tagjait is meghívtuk, ahogy ezt a koordinátorok korábban már eldöntötték, és arról is döntés született, hogy az Európai Beruházási Bank elnökét is meghívjuk még ezen az őszön hozzánk. Ennyit a bejelentésekről, és most már remélem, hogy mindenki megérkezett a szavazáshoz. Két szavazást kell levezényelnem. Először próbaszavazást tartunk. Megnyitom a szavazást, mindenki nyomja meg egy gombot. Tisztus úrnak nincs itt a szavazókártyája, kaptam az értesítést, úgyhogy az ő szavazatát majd hozzászámoljuk a gépi szavazás eredményéhez. A tesztet lezárom és akkor következzék az első szavazás. Vote is on the proposal for a regulation of the European Parliament. Rendelet tervezet a parlament és a tanács rendelete a szolgáltatókról. Arról döntünk, hogy elkezdjük-e az intézményközi párbeszédét. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Uh, can I close the, I close the vote. Lezárom a szavazást. 33 in favor, 12 33 igennel, 12 nemmel. Jó. 34 igennel, 12 nemmel. Elfogadtuk. Menjünk akkor tovább a második szavazásra. Az Európai Parlament és a Tanács rendeletéről van szó, a 2014-es módosításáról a pénzügyi eszközök piacai címmel. Arról szavazunk, hogy intézményközi tárgyalásokat indítsunk-e meg. Megint csak név szerint megnyitom a szavazást. Did everybody vote? Mindenki szavazott? Jó, lezárom. We have 35, 34. 34 plusz tehát, tehát 35 igennel, 12 nemmel, tartózkodás mentesen elfogadtuk. Okay, so this meeting is finished. Ezzel lezárom az ülést, holnap folytatjuk 2.30-kor délután. Köszönöm szépen!